Right. Good morning, everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! A nyári szünet utáni első szakbizottságülésen köszöntök mindenkit, remélem mindenki kipihente magát a nyári napfényben. Most azt javaslom, hogy kezdjük el a napirend tervezetünk tárgyalását, az egyes ponton a napirend elfogadása, szerepel, ha nincs ehhez hozzáfűzni valója senkinek, akkor elfogadtuk a napirendet, és nincs is elnöki közlemény, úgyhogy ezáltal már is a hármasra térhetünk rá. Az Európai Unió 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. És Fej úr, kollégánk, a, az előadó köszöntöm ezúttal is szeretettel. És most közvetlenül rátérhetünk a szavazásra, kivéve, hogyha az előadónak van ehhez még hozzáfűzni valójában úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor kezdjük el ezzel. Akkor először is a költségvetési eljárással kapcsolatos szavazási listával kezdjük. És ha jól látom, akkor a legelsővel kezdhetjük. Akkor az 5236-os módosító az első. Mindenkinek megvan a papír, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 5237 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51-59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51-60 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-01 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, 529 es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 51-62 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 52-33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-32-t visszavonták, ezáltal rátérünk az 52-31-esre, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-03 mondja az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-63 elutasítottuk, 51-64-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-35 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, 51-66 mellette ellene tartózkodás. Akkor köppen az 51-66-osat még egyszer megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást elutasítottuk. 54-8-18, a kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-04 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 51-72 következik mellette ellene tartózkodás ezt megnézzük, 51-72-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 47-4, nagyon világos az eredmény, 52-06 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-05-0 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 51-9-0 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-08 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51-71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-28 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-13 mellette ellenek tartózkodás elfogadtuk. 52-14 mellette ellenek tartózkodás elfogadtuk ez okafogyottá válik, 51, 51 mellettellene tartózkodás. Ezt megnézzük. Az 51-51-esre megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-52 arányban. 28-22 arányban, 52-15 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az okafogyottá válik az 51-98-as, 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-19 mellette ellene tartózkodás. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon világosan elfogadtuk. Az 5-2-20-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 5-2-2-1 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 5, nem, az 51-86-os nem, hanem kompromisszum 10 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Aztán van egy blokk szavazás öt módosítóról, ki támogatja ezeket, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán még egy blokk szavazás, az 5-1-7-5-től kezdődő módosításokon keresztül a 7-2-8-ig tehát elfogadtuk, és végül az 5-1-7-6 mellette ellenet tartózkodás ezt is elfogadtuk, akkor ezzel ezt le is zavartuk. Akkor most rátérünk a véleménytervezett tárgyalására. A 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó véleménytervezet minden szakasz, összes szakasz kapcsán az előadó nem kíván hozzászólni, akkor az egészről szavazunk. Először is az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás Megnézzük a négyest. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon világos volt az eredmény. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem jelentettem be az eredményt. 26 hét ellenében, ha jól emlékszem nem volt ö, tartózkodás, de ezt igen, be kell mondani valóban. Akkor hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes, mód, egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezáltal rá is térünk a 4-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-tól 41-ig mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es okafogyott a vár, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezáltal a 8-as következik. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk a vélemény tervezett módosított változatáról, megnyitom a szavazást. Az 56 tagból 56 szavazott, lezárom a szavazást, 40 3, 5 és 8 tartózkodás. Gratulálok az előadónak, és köszönöm a kiváló munkát. Már megérkezett a külügyminiszter? Valahol itt van már a környéken? szeretném, hogy mindenki itt maradjon a teremben, hiszen a külügyminisztert néhány hete már várjuk, és egy kicsit gyorsabban zártuk le a szavazást, mint ahogy terveztük.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to ask... Hölgyeim és uraim, uraim, kedves képviselő társaim, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, fog, folytatjuk a külügyi szakbizottság ülését. Az országjelentések vitája előtt szeretettel üdvözlöm Nikola Dimitrov urat, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság külügyminiszterét szakbizottságunkban. És üdvözlöm Agnes Rúzi Popovska asszony, a Firom új nagykövetét. Üdvözöljük itt a külügyi szakbizottságban is. Jó munkát kívánunk Önöknek. Dimitrov úr, régi ismerősünk itt az AFED-ben, és jól ismert személye ő a macedón politikának. 2017. júniusában kezdte el a jelenlegi kormány munkát, nagy elvárásokat támasztunk a munkával szemben, munkájukkal szemben. Hátat fordítottak a munknak, múltnak és a megbízható partnerek ország sorába csatoltak vissza országokat, drámai erőfeszítéseket tettek azóta, mióta 2017. októberében nálunk járt. Sok minden feladat tornyosul meg önök előtt, de jelentős előrelépéseket tettek, mind az Európai Unió és mind a NATO vezetői elismerték ezt az, az erőfeszítéseket, a NATO csatlakozási tárgyalásokat megkezdték, az EU csatlakozási tárgyalásokat jövő nyáron kezdik meg. Megadom tehát önnek a szót, kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy mi történik az önök országában, hogyan látják a közelgő referendum ügyét, üdvözöljük itt az AFET szakbizottságban. Itt a pártokon felül mutató szándék megjelenik, hogy Macedónia mi hamarabb a csatlakozás útra, útjára lépjen. Köszönöm, David, köszönöm, McAllister úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek körükben. Ezúttal simán érkeztem meg, Remélem, hogy ez egy jó ómen lesz a sima közeledés szempontjából, azaz tehát mostantól a jövő év júniusáig simán közeledünk, és reméljük, hogy 2019-ben egy kormányközi konferencia, tehát pontot a folyamat végére. Rövidre foghatom magamat a nagy kérdésekre, koncentrálok, így pedig igazi eszmecserére lesz lehetőségünk, kíváncsi a várom a kérdéseiket. Kezdem ott, hogy nagyra értékeljem a tisztelt ház bölcsességét. Következetesen kötelezték el magukat az európai, a balkáni államok európai jövője mellett, túl lépve a pártok közötti különbségeken. Még jobb eredményeket elérhettünk volna, hogyha minden tagállam és minden intézmény <clears throat> az önök ajánlását követték volna. Az önök állásfoglalásában megfogalmazattokat követték volna. Nagyra értékeljük a Jean Monnet párbeszédet, ezen felül pedig Skopjében tartja majd a vegyes parlamenti bizottsága találkozóját. Ezen felül pedig egy ifjúsági konferenciának is ö, vendéglátói leszünk szeptemberben Skopjéban. Jó híreket hozok, figyelembe véve, hogy milyen nehéz időket élünk, ez külön örömet okozhat mindenkinek, hiszen nehéz időkben élünk, eh, időket élünk meg Európában és a világban. Érdemes kitekinteni arra, hogy hol kezdődött a munka és hol vagyunk ma. Múlt év június 1-én, 2017. június 1-én kezdtük el a munkát, néhány nappal azután, hogy demokratikus történelmünkben a legszörnyűbb esemény történt meg, 2017. áprilisában egy feldühödött tömeg megtámadta a parlamentet. Macedóniában arról beszéltek, illetve úgy beszéltek az országról, hogy nem működik a igazságszolgáltatás, a médiumok nem szavazok, bizonyos médiumok úgy döntöttek, hogy nem tudósítanak a támadásról. Többek között a közszolgálati tévé sem között, közvetített ezt, volt, aki például a lehallgatásról nem számolt be. Márpedig ez komoly utalás volt a visszaélésre és a korrupcióra. Nos, 180 fokos fordulatot tettünk, és az otthoni politikában arra koncentráltunk, hogy megakadályozzuk a visszacsúszást, a demokráciát képítsük, és még tovább lépjünk, hiszen érett már a társadalom, nagyon dühös a közvélemény, és a civil társadalom lom is nagyon megerősödött, megtanultuk a tanulságot, és így meg tudtuk mutatni, hogy ezek a kérdések milyen fontosak számunkra. Az egyik példa a következő. Kiderült, hogy az Országos Választási Bizottság tagjai befolyásolhatók, és olyan negatív fel, olyan felhődülés volt az országban, hogy ezeknek a választási bizottsági tagoknak le kellett mondaniuk. A krízis egyik legjobb eredménye tehát az, hogy az aktív állampolgárok egy nagyon fontos tanulságot tanultak meg, mégpedig, hogy szerepük van. Egy jogállami stratégiát is kidolgoztunk, és új törvényeket is megszavazott a parlament, jelenleg a végrehajtás fázisában vagyunk. Vannak már ítéletek a speciális ügyész eh, által feltárt ügyekben, és a parlament elleni támadás szervező és végrehajtói ellen is ítéletet siké- zajlik az eljárás. Ami pedig az elszámoltathatóságot illeti, bár más-más politikai pártokat képviselnek, minnyájukat megszólítom, amikor azt mondom, hogy a Macedon köztársaságban lévő politikai krízis voltak éppen a büntethetetlensége elleni eh, eufemizmusként értelmezhető. Nincsen nálunk nem rendelkezünk azzal a luxussal, hogy a bal és a jobb oldal küzdjön egymással, nem. Nálunk a jó és a rossz oldal csapott össze, a demokrácia pártiak és a demokráciát ellenzőek, és a politikai mobilizáció nem csak az etnikai, hanem politikai határvonalakat is túllépte annak érdekében, hogy igazi politikai változásokat érjünk el. A médiumokban a helyzet olyan, mintha más országról beszélnénk. Viták zajlanak a médiumokban. A viták egészségesek egy demokratikus társadalomban a 2016-os választások előtt több éven keresztül nem zajlott vita a politikai ellenfelek között, még a parlamenti választások előtti időszakban sem. Ami nemzetközi kapcsolatainkat és külpolitikánkat illeti, öt szomszédunk van, nagyon sokkal voltak vitatott kérdésén két nagy eh, nyitott kérdés volt eh, két nagy szomszédünkkel, akik az Európai Unió tagjai, görög barátainkkal és bolgár barátainkkal voltak vitáink. Amint hatalomra jutottunk, eh, felvettük a kapcsolatokat a szomszédokkal. Egy olyan régióban élünk, amely gazdag a történelemben, de amely talán nem kelléképpen foglalkozik a jelenével. Nem tudjuk a földrajzunkat, a történelmünket megváltoztatni, de a jövőnket igenis meg tudjuk változtatni. Jövőnk pedig közös, és ez egy európai jövő. Mit tettünk? Amit tettünk, arra azt mondhatom, hogy megbékélés volt az európai integráció keretein belül. Egyik alapító atyánk Schumann szavait idézhetem, aki azt mondta, Európát nem lehet egy terv alapján, vagy egyik napról a másikra megépíteni, de konkrét eredmények hozzák majd létre Európát, amely a szolidaritás szellemét teremti meg. Görögország, Bulgária és a Macedon köztársaság éppen ezt tette konkrét eredményeket tettünk annak érdekében, hogy a szolidaritás szelleme szökhessen szárba. Önök előtt is, és a nyilvánosság előtt is meg szeretném köszönni mind Szófia, mind Atén vezető szerepét és vezetőinek a munkáját, amely egyértelműen megjelent az általános ügyek tanácsában azután pedig az Európai Tanács következtetéseiben. Nem akarok további idézeteket mondani, de ezt még elmondom, mert ez nagyon fontos. Ezzel ugyanis a siker léptékét szeretném körvonalazni. Hiszen itt nem csak egy tipikus balkáni bilaterális vitát sikerült megoldanunk, többről volt szó. 1914-ből egy Nobel-díjast idézek, egy francia öm, politikust, aki a Carnegie Bizottság nevében a Balkánt utazta be, hogy feltérképezze a balkáni háborúk hátterét. 1914-ből idézek tehát. Az igazi bűnösök azok, akik az a közérdeket feláldozzák a személyes érdekük oltáram és ezt nagyon kevesen értik, és a konfliktus és a büntetés politikáját kínálják országoknak. A valágokban, se, valóságban se a kisebb, se a nagyobb országokban nem lehet megoldás, csak a megbékélés és az unió, az együttműködés. Ez történt tehát nálunk az elmúlt 14 hónapban a mi régiónkban. Nagyon örülök annak, hogy sok tagállam, van, aki jobban, mások kevésbé elismerték-e fejlődés jelentőségét, a változás jelentőségét. Ugyanakkor nem kérünk kedvezményeket, nem egy átpolitizált csatlakozási folyamatot kérünk, és nem kérünk ajándékokat azon politikai bátorságot eh, nem kérjük, hogy politikai ajándékokkal eh, jutalmazzák, amelyekről tanúbizonyságot tettünk. Az országokat mindig a saját eredményeink, eredményeik alapján és a kopenhágai kritériumok betartása alapján kell megítélni, és a 396-os terv végrehajtása 369-es terv végrehajtása jelentős, alapján jelentős előrelépéseket értünk el. Azon kilenc terület, amelyet a bizottság ország jelentése kiemelt, ezek mind alapvető jelentőségűek, és minden, mind kilenc, a kilenc területből ötben jelentős előrelépéseket értünk el, a további területeken is dolgozunk. Röviden a régióról is szólni szeretnék, de biztos vagyok benne, hogy erről megbeszélhetek. Jogállamiság, közigazgatás, korrupció elleni harc, eh, valamint a hírszerzési ágazat eh, reformja. Ezek voltak a fő kérdések. Minnyáján tudjuk, hogy a régióban a viták más kérdésekre is fókuszálnak. Sokat hallunk mostanában a Pristin és Belgrád közötti párbeszédről. Ha békét akarunk a Balkánon, békét akartunk a Balkánon, a 90-es években is az európai jövőkép nyert. Mindenki előrelépett, mindenki megteremtette a fékek és egyensúlyok rendszerét, és mindenki egyetért abban a jövőképben, ahol a régió, az Európai Unió részét képezi, ahol a határok nem játszanak már ilyen hatalmas szerepet, mint ma. Az a tény, hogy ez a jövőkép megkérdőjeleződött, és visszatértünk részben a geopolitikai versengés időszakához, ez nagy részt a csatlakozási folyamat kifulladására vezethető vissza tempójának lelassulására vezethető vissza, de a fenntartható békét, a demokráciát és a fejlődést egyetlen más jövőkép nem tudja szolgálni, mint az európai. Erre kell tehát koncentrálnunk, energiánkat pedig arra kell fordítanunk, hogy a csatlakozási folyamatot felgyorsítsuk. A sikerek ha sikereket ért el valaki, akkor meg kell jutalmaznunk a tagjelölt országokat, és hogyha valaki um, hibákat követel, akkor a német sém nevezd meg, és um, mutas rá politikáját kell követnünk. A Balkánról gyakran úgy beszélnek, mintha Európa perifériáján volna. Nem, a Balkán az EU tagállamok közötti sziget politikai figyelmünknek lehet, hogy per- perifériájára sorul, de földrajzilag ez nagyon is az EU-n belüli sziget. A 2015-ös és részben 16-os migrációs krízis meg is mutatta, hogy milyen nagy szerepet játszanak a Balkán államai, és megmutatták azt is, hogy Európa saját biztonsága szempontjából a régió miért látszik ilyen fontos szerepet. Nincs alternatívája az európai csatlakozásnak. A régió külkereskedelmének háromnegyede az európai piaccal folytatódik, ez igaz az Macedóniára, és ugyanez a külföldi működőtőkére is igaz, a külföldi működőtőke 75%-a Európából származik. Gazdaságilag, politikailag össze vagyunk kötve, de biztonsági szempontból és jövőnk szempontjából is egy úton járunk, egy úton kell járnunk. Azután még a népszavazás kérdéséről néhány szót engedjenek meg nekem. Történelmi fordulóponthoz értünk, országunk, nemzetünk történelmi válaszúton van. 18 éves voltam, amikor a Macedón köztársaság függetlenné vált, 46 éves leszek jövő hónapban, és ez az én generációm számára a második esély arra, hogy biztosítsák, hogy országunk a biztonság szakaszába lépjen. Nagyon hosszú ideig a várószobában voltunk, a NATO és az EU csatlakozás előszobájában voltunk. A politikusok egész karriereket töltöttek el azzal, hogy szomszédaikkal vitáztuk, de nem lehetünk sikeresek a Balkánon akkor, hogyha egy országban, ha a régió nem sikeres. Minnyáján természetes szövetségesei vagyunk egymásnak a régióban, ezért tehát egy reforme versengésre van szükségünk kinek a médiumai szabad, szabadabbak, kinek a bírái a legfüggetlenebbek, a leghatékonyabbak, ki mm, hol keresnek jobban az emberek, hol jobb az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer. kinek a történelem, hogy kinek véresebb a történelem, vagy ki diadalmaskodott a másik fölött, ez bizony nem vezet bennünket sehova. Büszkék lehetünk minnyáján a történelmünkre, de ugyanakkor arról kell tanúbizonságot tennünk, hogy a jelen generáció, a jelen eredményeire büszke. És hogyha ezt nem érjük el, akkor minden tehetségünk ellenére sikertelenek leszünk, az, az emberek elhagyják az országokat. Ahhoz, hogy a fiatal generáció otthon maradjon nálunk, ahhoz az európai jövőképnek kell megérkeznie hoznánk, nem az állampolgároknak kell elmenniük Európába. Megnyerjük ezt a népszavazást, ezt a referendumot. Amikor nehéz kérdésekkel szembesítenek, akkor a hagyomány szerint bölcsen szoktunk válaszolni. Szeressé politikai helyzetet is el tudnék képzelni a felelősség tekintetében, hiszen vannak politikusok, akik ellépnek a múlt felelősségére vonatkozó kérdés elől, illetve vannak, akik nem állnak bele a jövőt szolgáló döntésekbe. Ezek nehéz problémák. Lesz, aki politikai önfeláldozással él majd, de a referendum nem a bal oldalról, nem a jobb oldalról, nem a politikai pártokról szól, nem arról szól, hogy szeretem ezt a kormányt vagy nem, hanem az ország jövőjéről szól a népszavazás. És arról, hogy egy olyan régióban építsünk ki barátságot, amelynek nagy szüksége van a barátságra. Köszönöm figyelmüket! Thank you, Minister Dimitrov, Köszönöm szépen, eh, Dimitrov úr, kedves Nikola. Köszönöm, hogy felvázalta pontosan 16 percben politikai programját. Amikor a külügyi bizottsághoz eljön, sokan eljönnek ezekre a találkozókra, és sokan is szeretnének szólni. Most is rekordot döntöttünk a felszólalási kérelmekben, de most lezárom végleg a felszólaló listát, már 17-e jelentkeztek most. Úgyhogy megpróbálok igazságos lenni a frakciókkal. Önnek mi a javaslata? Egyszerre hallgassuk meg az összes felszólalást, vagy felezzük meg? Jó, felezzük meg hogyha azt mondja, hogy na most már elég, mert különben elfelejti a többit, akkor lezárjuk az első kört. EPP Preda úr az első. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Krisztián, egy pillanat. Tolmácsolásra várunk. Oké, okay, c'est bon. Voilà, donc euh, merci d'être là et merci de votre Köszönöm szépen a felszólást, és hogy eljöttek, el, hogy mondjam, röviden. Négy évvel ezelőtt én még vonakodtam a nyugat-balkáni felemények fényében a döntésektől, vagyis hogy a bővítés útjára lépjünk, de az utóbbi években az utóbbi hónapokban inkább változott a helyzet, a tanács és a bizottság már változtatott véleményét, és remélhetőleg a tanács is nagyobb bizalommal fordul majd a folyamat irányában. A megállapodás Macedónia és Görögország között is azt mutatja, hogy jó irányban elmozdulhatnak a dolgok, nagyon jó hír ez a régió szempontjából, Támogatnunk kell mindkét felet, Görögországot és Macedóniát is a megállapodás ratifikálásában. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm, Micula úr, az SND nevében. Másfél percet adok mindenkinek. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, nagy megtiszteltetés és öröm, hogy eljött hozzánk. Szeretném üdvözölni a Firom nagykövetét is. Nagyon örülünk, hogy Görögország és Macedónia megállapodásra jutott. Ez a, az EU bővítési folyamatnak több értelmet ad. Remélem, hogy szeptember 13-án a népszavazás után is ugyanilyen elégedettek leszünk. Vannak kérdéseim. A referendum előtt két, egy hónappal hogyan gondolkodik Macedónia külpolitikájával kapcsolatosan? Tudom, hogy, hogy fontos szerepet játszott ennek alakításában. Másodszor, sokaknak érdeke fűződik a népszavazás kapcsán, hogy visszataszítsák Macedóniát a bizonytalanságba, ami korábban volt jellemző. Ön hogyan gondolkodik? Ez valamiféle kampány eredménye Macedónián kívülről érkező hatások ezek? Ezek vajon kihatással lesznek a népszavazás hat eredményére, úgy, mint például az amerikai választás esetében is láttuk. Vannak-e külső erők jelen a macedóniai folyamatokban? For the ECR group, Charles Tannock. Az EC nevében Tanok úr, köszönöm szépen elnök úr, üdvözlöm Minitrov miniszter urat, a Macedónia Barátai Társaságnak az alapítója vagyok, majdnem két hónapja, tám- két, húsz, két évtizede támogatom már az önök országát, az elnevezés kérdése lassan talált megoldást. A tengeri kijárat nélküli kis ország nagy kihívásokkal néz szembe, de most úgy látszik, hogy felcsillant a remény a tovább lépésre. Az önök kormányának gratulálnunk kell, hiszen történelmi jelentőségű az ENSZ által közvetített megállapodás Görögország és Macedónia között a név tekintetében, és remélem, hogy a szeptember 13-i népszavazás megnyitja a lehetőséget az EU csatlakozási tárgyalások, illetve remélhetőleg a NATO csatlakozási tárgyalások megkezdésére is. Remélhetőleg a Balkán térség számára most egy békés stabilitása jellemzett időszak következik, és remélhetőleg Szerbiával is meg tudják oldani a konfliktusaikat. Most ez jó időszak erre, mert a migrációs nyomás enyhült, sajnálatosnak tartom a Brexit kialakulását. London volt a házigazdája a berlini folyamat csúcs találkozójának a közelmúltban. Remélem, hogy a jövőben is a Brexit ellenére bizalommal fordulnak hozzánk. Köszönöm. ALDE frakció az Európai Parlament Macedónia felelőse Ivo Lábró. Ivo Weigl. Üdvözlöm, miniszter úr! Gratulálok a tárgyalási taktikájához és teljesítményéhez, illetve a miniszterelnöknek is gratulálnom kell, kivételes eredményt értek el. Európa hosszú ideig kételkedett abban, hogy ez lehetséges, új paradigmát nyitottak a balkáni kapcsolatokban ezzel. Reméljük, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Van egy kérdésem. A népszavazás olyan eseménynek tűnik, amely a macedóniai állampolgárokat összehozza, összefogásra készteti. Minden pártnak teljesítenie kell ígéreteit a brezsinei megállapodás értelmében. A pártoknak elsősorban az ország érdekét kell szem előtt tartaniuk. Nem szabad, hogy a saját pártérdekeiket kövessék. Hogyan tudják biztosítani az egységességet ebben a fontos kérdésben, hiszen ez sorsdöntő kérdés Macedónia számára. Hogyan tervezik az együttműködést az ellenzékkel? Köszönöm, köszönöm Ivo, a zöldek nevében, Meszeris Tamás. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm külügyminiszter úr, hogy eljött még egyszer a külügyi bizottságba. Mindig örülünk, hogy eljön hozzánk mindig is következetesen támogattuk a nyugat-balkáni országok integrációját az elmúlt húsz évben, az Európai Unió irányú integrációját. Gratulálok én is a történelmi jelentőségű diplomáciai megállapodásért. A népszavazás remélhetőleg sikeres lesz. Nem is erről szeretnék kérdezni, nem is a külügyi vonatkozásokra Macedónia tekintetében, hanem inkább a reformokra kérdeznék rá. Beszélt arról, hogy milyen fontos a reformverseny az a régióban. Van egy terület, ahol egyeztetésre és regionális együttműködésre van szükség, nevezetesen a korrupció elleni harc. Önök szerint a macedóniai kormány új lendületet tud adni a regionális korrupció ellenes együttműködésnek, ami azért elindul, de még gyerekcipőben jár. Köszönöm, Tamás. A GUE nevében Papademulis úr, a parlament alelnöke kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Dimitrov külügyminiszter úr, üdvözlöm Önt ülésünkön, és szeretnék szívből gratulálni önnek. Kociász úrnak is gratulálok, aki a mi külügyminiszterünk. Önök közös erőfeszítéssel történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá közelmúltban. Ezt a szakbizottságunk és a parlament minden tagja csak üdvözölni tudja. Egy hónap múlva a megállapodást megerősíti majd a két ország, és Észak-Macedóniai Köztársaság nevet fogja onnantól kezdve viselni az önök országa. Végre valahára megoldódik ezzel a több évtizedes vita, dilemma, hosszú évek volt, voltak szükségesek ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma. Remélhetőleg a változások, a fejlődés folytatódni fog a korrupció elleni harcban is, hogy a Nyugat-Balkán virágzó térségé váljon. Mi ebben az erőfeszítésben támogatjuk önöket, remélhetőleg a referendum is jó eredményt hoz. Kérdésem. van-e olyan ország az Európai Unión belül, vagy azon kívül, amely önök szerint a siker ellenében tevékenykedik? Az FDD nevében Kászádó úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy eljött, üdvözlöm, ez a ház az önháza is, és az ön népének háza. Köszönjük eh, a nagyon lelkesítő beszédét. Mi is eh, nagyon örültünk a történelmi megállapodásnak, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a reformok is folytatódjanak. Van néhány kérdésem önfelé. Először is a referendumot előkészítő kampányról szeretnék kérdezni. Tervezik-e hogy országos szintű vitát indítanak bevonva a civil társadalmat, a tudományos életképviselőit, a médiát, hogy felmérhessék az állampolgárok a döntés jelentőségét, hogy bevonják a fiatal generációt. Nem sokára ellátogatunk az önök országába, Szkopjébe is, nagyon fontos, hogy a fiatalok politikai szerepvállalását is támogassák, ez számomra nagyon fontos. Ön szerint Macedónia reálisan mikor válhat a NATO tagjává? Nagyon remélem, hogy amiről ön beszél, ez a fajta pozitív versengés a balkáni félszigeten napi valóságá válik, és az önök országa továbbra is pozitív példa lesz, és a régió bajnoka. Köszönöm. Nos, abban állapodtunk meg az imént, hogy még két kérdést vesz a miniszterelnök úr, és utána pedig még a további kör következik, vagyis még két felszólalásunk van, és most egy kis görög ízt is belopunk ebbe. Kepodiánis úr következik. Köszönöm szépen! Először is szívből köszöntöm Dimitrov urat körünkben, valóban nagyon konzekvens és kiérlet gondolatokat hallottunk, de lenne egy kérdésem. Egy New Yorki lakos, és ha egy izlandi lakost megkérdezünk, hogy mi az ő nevük, akkor azt mondja, hogy én izlandi vagyok, új-zélandi vagyok, New Yorki vagyok, tehát ilyen válaszokat hallanánk. És ennek kapcsán elhangzott az, hogy Észak-Macedóniának hívják hivatalosan ezt az államot. De önök maguk között hogyan hívják magukat? Macedóniának-e? vagy Észak-Macedóniának, hiszen ezt a nemzetiségi holtartozást mégiscsak valahogy meg kell magyarázni saját maguknak is. Vagyis ez a kérdésem, és hogy a, a harmadik kommunista internacionáléig visszatekintünk, Sztálin idejéig, vagy Tito idejéig, akkor is a macedón nemzetiség, a macedón nyelv születésénél járunk, ezt is fel kell venni, ezt is figyelembe kell venni az egyezménybe, és az én pártom nem tudja elfogadni jelenlegi formájában ezt az egyezmény szöveget. Nem tudom, hogy két fogalmat, titó korabeli fogalmat hogyan tudnánk itt legitimálni a macedón nyelv és identitás kapcsán. Köszönöm szépen, és még egy görögországi görög Andról, aki szúr. Zárja a sort. igen. Nos, miniszter úr, természetesen nagyon-nagyon sokan jöttünk ma el, ez azt is mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés körünkben, a Nyugat-Balkán és az önországa jövője iránt is. Ez egy égető jelentőségű probléma, fontos a név kérdésére valóban megoldást, megnyugtató megoldást találni mindenki számára, elfogadható megoldást. Egy kérdésem mégiscsak lenne, a referendum kérdése az nem az egyezményről kell igennel vagy nemmel szavazni szerintem, hanem Európa forog kockán az európai belépésre mond a közvélemény igent vagy nemet, a nép akarata a parlamentben, tehát e tekintetben fog megnyilvánulni, és itt nem egy alkotmány módosításról beszélünk, a kérdés az az, hogy a referendum utáni reggelen mi történik. Hogyha igent mond a referendumban a nép, de még sincs meg a megfelelő többség arra, hogy az egészet végrehajtsák, akkor mi történik? Köszönöm szépen. Most arra kérem, hogy körülbelül negyed tizenegyig, tehát tíz percen belül próbálja meg megválaszolni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, köszönöm a találó kérdéseket is, és a nehéz kérdéseket is köszönöm. A, ami a külkapcsolatánkat illeti, nos nem igazán emlékszem olyan időszakra, amikor ennél nyugodtabb viszonyrendszer, viszony len, lett volna a különböző etnikai hovatartozású csoportjaink között az országainkban. Most egy nyugalmi időszak van tehát, ugyanis elismerésre került, felismerésre került, hogy mindannyian egy csónakban nevezünk, ezt mindannyian látjuk, és különösen a közép tájon lévők realizálták ezt. Először is észrevettük azt, hogy mindannyian gyűlöljük a korrupciót, elszámoltathatóságot és igazságos viszonyokat követelünk, és ennek eredményeképpen alakult ki a jelenlegi viszonyrendszer az országunkban, még mindig etnikai alapú a társadalmunk, azonban egyértelmű az, hogy ez az etnikai viszonyrendszer nem írhat felül egyéb elveket. Tehát amikor az ország előrelép, fejlődik idővel, akkor azt látjuk, hogy ennek komoly kihatása van erre az aspektusra is ugye lesz egy referendumunk, van egy alkotmányozási eljárás előttünk, a NATO-val is elindítottuk a csatlakozási tárgyalásainkat, és nagyon lelkesen állunk az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének az elébe is jövőre. Tehát ez nem kérdés, és mi azt gondoljuk, hogy, az, hogy mindenki társadalmát építjük, ez egy nagyon fontos alappillére a munkánknak. Volt néhány kérdés, amely a külső beavatkozásokra vonatkozott, vagy ezekre célzott. Vannak olyan erők, amelyek nem igazán szeretnék azt, hogy mi előrelépjünk, megoldjuk a problémáinkat. Vannak ilyen érdekek, ellenérdekek. A mi szempontunkból különösen a NATO-ra kell gondolni, ugyanis ez egy nagyon komoly kérdés. Ez még egy nyitott kérdés. Ez egy lezáratlan történelmi misszió. 1993-ban indult ez a folyamat, amikor a parlamentünk egyhangúan kimondta, hogy igenis csatlakozni akarunk a NATO-hoz. Ez egy mi általunk hozott saját döntés, a közvélemény folyamatosan kétharmad, háromnegyed szinten támogatja ezt a NATO csatlakozási elképzelést, és nekünk nem igazán van szükségünk arra, hogy valami fajta helyettesítő geopolitikai versenyre kerüljön sor, és bizonyos tekintetben az ellenlábasaink számára is világossá kell, hogy váljon, hogy ez a rendezés nálunk az egész régióban üdvös lesz, lehet, hogy erre még nem került sor, nagyon óvatosak vagyunk, fontosak a szövetségeseink, a baráti viszonyok építése, fontos az is, hogy tájékozódjanak a polgáraink, hiszen a tájékozott polgárok a helyes döntés zálogai. Tehát a tájékoztatás, az információ nagyon fontos. Lesz egy népszavazásunk, egy referendumunk, tudjuk, hogy ez nem könnyű kérdés azonban, hiszen Európában is láttuk már a tapasztalatokat, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenkihez elérjünk, hogy garantálni tudjuk azt, hogy mindenki tisztában van a helyzettel, és arra, azzal, hogy miről is szavazunk. A politikai egység megteremtése, Weiger úr részéről hangzott el ez a kérdés. Kedves Ivo, hát ez még most tanuljuk, ez egy tanulási folyamat, nagyon komoly munkánk volt az együttműködésben, a kérdések megfogalmazásában is a politikai kompromisszum csapódik le, a pártfinanszírozás, illetve a döntőbizottsági tagok kiválasztása tekintetében is nagyon komoly tárgyalások folytak. Még mindig nem értünk el a célhoz, a legnagyobb ellenzéki párt bejelentette, hogy nyilvánosan fognak majd, illetve tehát döntenek, és utána tájékoztatják a közvélemény körülbelül szeptember 10-e körül a döntésükről, akkor ha rossz indulatú szeretnék lenni, akkor azt mondhatom erre, hogy például az öt éves fiam az öt éves fiam egyszer mérges volt, és megkérdeztem tőle, hogy miért vagy mérges, és azt mondta, hogy ma nem mondom meg, hogy miért vagyok mérges, majd holnap megmondom. Tehát ez a, így viselkedik az ellenzéki párt is. Ez túlságosan fontos téma ahhoz, hogy így járjunk el. Ez egy, ez egy historikus, ez egy történelmi jelentőségű lépés, ez nem én rólam szól, nem a személyemről szól, nem a kormányról nem a pártviszályokról szól, hanem egy történelmi folyamaton dolgozunk, le akarunk zárni valamit, meg akarjuk nyitni a kapukat a jövő felé. Ez, erről van tehát ez szó, és nagyon fontos, hogy legyen egy politikai narratívája az ellenzéknek is arra, hogy ezt ne nehezítse meg, hanem a történelmi felelősséget ők is felvállalják, és természetesen a kormányt támadhatják teljes joggal, hogyha hanyagságot érzékelnek a gazdaságban vagy bármilyen más részletben, de ez egy ennél sokkal nagyobb súlyal bíró téma. Ez egy növekedési, fejlődési fázis, nem csak az országunk, hanem az egész régió számára, nagyon komoly kihívások előtt állunk, és fontos, hogy megfeleljünk ennek a történelmi felelősségnek, és ezt nem lehet a parlament elszámoltathatóságával kapcsolatos viszályokhoz kötni, vagy a 2015-ös eseményekhez, hogyha hihető ellenzék szeretne lenni valaki országunkban, akkor alapelvek mentén kell dolgozni, a jogállamiság, az elszámoltathatóság mentén, de itt egyszerűen nem politikai ideológiai kérdésről van szó. Ami az antikorrupció és kérdéseket illeti, a korrupció elleni harcot a régióban, ez egy alapvető kötelesség, azt gondolom, ez a harc. Két nagy betegség van a Balkánon, az egyik a korrupció, a másik pedig a, a mutizás az állami intézmények szintjén is. Mind a kettő ellen fel kell venni a harcot. Könnyebb ez ellen felvenni a harcot akkor, hogyha a csatlakozás vonatán vagyunk már, hiszen ez a legnagyobb fegyverünk, ez lenne a legnagyobb fegyverünk, és egy regionális állam ügyészi hálózatot már létrehoztunk a korrupció elleni harcban, a regionális együttműködésre vonatkozott a kérdés, ez rá válaszom tehát. Létrehoztunk egy ilyen ügynökségi hálózatot. És ami a holnap induló kampányt illeti, ez egy nagyon széleskörű kampány lesz, ugyanis nem csak a politikai pártok, hanem a civil szervezetek képviselői is részt vesznek ebben. Minden csütörtökön a Facebookon konzultálok a polgárokkal, válaszolok a polgárok egész héten felgyülemlett kérdéseire ennek kapcsán, hogy különböző részletekben miért így döntöttünk, és miért úgy döntöttünk, folyamatosan konzultálunk tehát. Az, hogy én macedon vagyok-e, vagy sem, igen, én macedon vagyok, ez a kérdés már feltették. Az egyezmény hatályba lépésének pillanatában Észak-Macedóniának fogják hívni már az, országaink, az országunkat, macedón nyelvet beszélő macedónok vagyunk, és tudjuk azt, hogy Görögországban ez a fogalom mást jelent. Görögországban a, a macedónok, és most nem szeretnék belemenni a definíció részleteibe, hogy ez hogy alakult ki, a, a régmúlt történelem illetve a regionális fejlemények részletekbe most nem mennék be, de az önrendelkezési jog, az önbeazonosítási jog Európában 2018-ban, 21. században egyszerűen nem képezheti vita tárgyát. Ez az egyezmény két pilléren alapszik, különbséget teszünk Macedónia és az, orsz, az ország között, illetve a görög régió között. Ez egy ergo omnis különbségtétel, tehát minden ö, ö, kontextusban érvényes differenciálás, az alkotmányokat is megváltoztatjuk ezáltal, hiszen a szomszédunk is ezt kívánja, és meg kell értenünk azt, hogy két európai szomszédos országnak képesnek kell lennie arra, hogy elfogadja egymást. A politikusok nem változtathatják meg az identitást, hiszen ez a fajta identitás egy történelmi szerves folyamat gyümölcse, ezt mi nem változtathatjuk meg politikai szinten, és ezért is mondtam azt, hogy ez egy növekedési folyamat, és higgyék el nekem, hogyha ezt komolyan vesszük, és a barátságunkat építjük, öt év múlva, 2023-ban úgy fogunk visszatekinteni, hogy csodálkozni fogunk és azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy hogy lehetséges az, hogy már a 90-es évek elején ezt nem tettük meg, hiszen egy egész generációt elfecséreltünk, akkor már barátok lehetünk volna, de most, erre most kerül sor, illetve a jövőben. És ez az egész igenis le fog nyugodni. És most itt le is állnék. Köszönöm szépen, most kezdjük a második kérdéskört. Árnyék előadó következik, Korafa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm, hogy eljött a külügyminiszter úr, és szeretnék kérdezni valamit. Mi tudjuk azt, hogy ön pontosan tisztában van a geopolitikai érdekekkel, érdekek rendszerével ebben a régióban, nagyon komoly politikai véleménykülönbségek tapasztalhatóak, ez gyakran a plenárison mi is elmondtuk itt a parlamentben és más fórumokon is. Egy kérdésem lenne tehát önhöz, úgy gondolja-e ön, hogy a gazdasági és geopolitikai érdekek ben a fejlemények és az ide vonatkozó állami intézkedések valóban a közérdeket szolgálják-e illetve a többi országok jólétét is figyelembe vették e Köszönöm szépen, Szuita asszony következik. Köszönöm szépen, David. Horvátul fogok felszólalni, hiszen ez is egy szláv nyelv. Nos, valóban a szomszédainkat a családtagjainkat nem választhatjuk meg, ez igaz, és ez egy nagyon jó kiinduló pont is. Ön is elmondta, hogy nem egy szigetről beszélünk, Macedónia nem sziget, hanem be van szorítva Európai Országos tagállamok közé, és mindig ö, elérkezik az idő, amikor egy generációnak már az a feladat jut, hogy ezt a folyamatot elkezdje, ezt a növekedési folyamatot valóban valamennyien meg kell, hogy tanuljuk a demokráciát, és fontos, hogy értékeljük azt a békét, ami a régiónkban most uralkodik. Horvátország nem igazán szeret a Balkánról beszélni, mi inkább dél Dél-Kelet-Európát emlegetjük, de valóban kétségtelen, hogy egy fontos fejlődési folyamatot látunk. A kérdésem az, hogy ön szerint van-e esély, lehetőség arra, hogy konszenzus szülessen az ellenzék és önök között, hiszen csak az egység teheti lehetővé a megfelelő működés, funkcionálást az Európai Unióval és a szomszédokkal is, a szomszédos országokkal és a kopenhágai kritériumoknak is, akik tudnának megfelelni. Köszönöm szépen, Dobrábra, és most pedig megadom a szót Iva Kálinak, aki a NATO, NATO parlamenti közgyűlés soraiból érkezett, az EPP a néppárt soraiban ül én csak látogató vagyok. Köszönöm szépen. Görögül fogok beszélni, ha megengedik. És köszönöm ezeket a baráti szavakat. Köszöntöm a külügyminiszter urat is. Örülök annak, hogy elérkezett az az idő valóban, hogy a múltat lezárjuk, és azt az idejét múlt, elavult retorikát is sútba vágjuk, ami meghatározta az előző évtizedeinket, és nagyon örülünk annak, hogy az önök kormánya is egyértelmű szándékáról biztosított a e tekintetben minket. Természetesen a gazdasági kapcsolatok léteznek már most is a két nép között, ezt mindannyian tudjuk. Nagyon élénk kapcsolataink vannak, nagyon sok látogatásra is sor került kölcsönösen, de van egy kérdésem, mi a helyzet az egyezménnyel, ugyanis egy paradoxonról beszélünk szerintem, ugyanis van egy Észak-Macedónia elnevezés a szövegben, de mégiscsak van, egy, van egyfajta diszkrepancia, egyfajta torzulás, ugyanis nem világos a szöveg a tekintetben, hogy mi legyen a neve a lakosoknak. A, az én kormányom ugyanis ezzel a kérdéssel viaskodik, nem igazán tudtuk megoldani ezt a kérdést, ezt meg kell, hogy mondjam. Elhangzott öntől az is, hogy ugye szomszédok vagyunk, a NATO-ról is beszélt, a csatlakozásról, és nem szeretnének viszályokat. A kérdésem az az, hogy van-e olyan külön szakbizottság, amelynek az a feladata, hogy az elnevezéssel foglalkozunk, tehát hogy a termékeket ezentúl észak-macedon termékeknek kelljen hívni, stb. stb. Köszönöm szépen Éva Karinnak. Most pedig Kyucsuk úr következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, köszönöm külügyminiszter úr, hogy eljött. Gratulálni szeretnék diplomáciai eredményeihez. Itt vagyok, itt vagyok. Az a célunk, hogy objektívak, kritikusak legyünk, de ugyanakkor segítséget is nyújtsunk, tehát közvetlen kérdésem van. Mi Európaként hogyan segíthetjük Önöket abban, hogy a referendum sikeres legyen? És persze nagyon sikeres referendumot kívánok. Köszönöm Kiucsuk úr, Péter Le úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, üdvözlöm körünkben, köszönjük erős, elkötelezett Európa párti kijelentéseit. Egyetértek önnel, országának európai kitekintése jövőképe van, és az egész dél-keleti régió számára ez jelenti az egyedüli utat a jövőben. Én magam a közös parlamenti közgyűlés tagja vagyok, Skopjéban találkozunk hamarosan, és örülök annak, hogy a feltételeknek eleget tettek, és így biztosítják, hogy a bizottság folytathatja munkáját. Minden jót, sok sikert kívánok munkájukhoz. E folyamat kezdetén is remélem, hogy a politikai fejlemények az Európa párt irányba mutatnak majd. Remélem, hogy az identitással kapcsolatos két kérdések már nem merülnek fel. Köszönöm Péter Lúl, Néna Gill. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm itt körünkben, és gratulálok az előadásához. Minden jót kívánok Önöknek, az országok jövője tekintetében. De el kell mondanom, hogy a népszavazás egy olyan kérdés, amelynek az eredményét nem mindig tudjuk előrejelezni. Mi az Egyesült Királyságban bizony szomorú tapasztalatokra számolhatunk be ezzel kapcsolatban. Kérdésem, hogy hogyan készülnek arra, hogyha a referendum nem választad? Ekkor kírják a parlamenti választásokat, tehát mit tesznek ebben a nem kívánt helyzetben? Beszéltünk már a bolykot kérdéséről is. Esetleg ez megtörténik, a bolykot? Egy kicsikét ideges vagyok a referendum szó kapcsán, ez az idegesség motiválja a kérdésemet is. Tehát ez a no deal-re vonatkozó kérdésre van, kérdést jelenítje meg. Elmar Brock, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. rengeteg külügyminisztert és más miniszterrel találkoztam az elmúlt 25 évben, 25 év óta, és éppen ezért önnek külön gratulálni szeretnék, hogy ezt sikerült, ezt az eredményt elérniük. Ennek örülnünk kell. Másodszorban fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy minden erő közös felelőssége, hogy egy olyan megoldás mellett döntsenek, amelynek segítségével tovább lehet élni. Ez minden politikai erő összefogására van szükség. Harmadsorban, és ezt a saját partnerpártom irányába mondom, nem értem a politikájukat, nem értem, mit, hogy, miért így politizálnak. Végezetül pedig az önök országában is fontos, hogy mindenre kiterjedő all-inclusive legyen a megoldás, a kisebbségek, az albánok és otthon érezhessék magukat egy olyan országban, amely Európa fele tart, és amely stabilitásért mindent megtesz. Köszönöm. Hans van Bálem. Nagyon rövidre foghatom magamat. Egyetértek el már Brokkal az all-inclusive megállapodás tekintetében, tehát hogy minden pártnak fel kell sorakozni a megállapodás mögött. Köszönöm. Dankevel, köszönjük szépen, Szofkó asszony. Utolsó felszólalóként köszönöm szépen. Miller úr is? Hát nem jegyeztük le a nevét. Tehát akkor még többen kérik az, hogy mindenki nyugodjon meg. Csak olyan embereknek tudom megadni a szót, akik jelezték. Eh, hogy fel akarnak szólni. Kofer, Kovacsev, Keller, kollega, kérje még más a szót? Nem, rendben van, akkor most asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és Dimitrov külügyminiszter úr is. A kollégeim által mondottakhoz csak annyit mondhatok, mint a régióból jövő ember, hogy tudom, hogy mit jelent a béke és a stabilitás. Teljes egészében támogatom önt, erőfeszítéseit abban, hogy közös megoldást találjanak a kisebbségeket is bevonva, ahogyan Brok úr mondta. Kommunikációs stratégiájuknak is ki kell erre térniük. Ezek emberek identitását nem tudják megváltoztatni. Tudom, mert ugyanazon a területen élünk mi is évezredek óta abban segíthetünk, hogy jobban kommunikáljanak, hogy mit jelent a béke és a stabilitás szempontjából a csatlakozás. Mit jelent az, hogy a NATO és az Európai Unió tagjává válva milyen nagy előrelépést tesz. Biztosak lehetnek abban, hogy barátaikra találtak itt az Európai Parlamentben. Köszönöm Bütikofer úr, köszönöm elnök úr, külügyminiszter úr. Macedónia barátai közé tartozom itt a parlamentben, de ma elsősorban is az önök politikai bátorságát szeretném elismerni a mindkét oldalon. Skopjében és Atinban megjelent politikai bölcsességről szeretnék elismerően nyilatkozni. Két észrevételem van. Egyetértek önnel, külügyminiszter úr, hogy meg kell találni annak a lehetőségét, hogy az ellenzéki pártok is kidolgozzák pozitív narratívájukat ezen megállapodás kapcsán. Másodszorban mélyen meg vagyok győződve arról, hogy pozitív megoldásra juthatunk akkor, hogyha nem adjuk fel elkötelezettségünket a tekintetben, hogy Macedóniát a jövőben az észak macedon köztársaságot az Európai Unió tagállamaként szeretnénk látni, és hogy nem lankadunk meg, nem lankadunk és elkezdjük a csatlakozási folyamatot. Köszönöm, André Kovacsev. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszterelnök úr, kedves Nikola. Üdvözöljük itt. Köszöntünk körünkben. Meg szeretném köszönni az erőfeszítéseit, a bátorságát annak érdekében, hogy Macedóniát az európai országok körébe eh, vigyék. Éveken keresztül megakadt ez a munka, nem sikerült előrelépni. Nagyon nagy sikert kívánok Önöknek. Sikerült megállapodást tető alá hozniuk, és Macedóniát így az európai integráció útjára állították, és ezen az úton minél gyorsabb előrehaladást kívánok Önöknek. Vannak kérdések, amelyekről nem szabad megfeledkezni. Például az önrendelkezés jogáról. Nagyon fontos a Carnegie koalíció küldöttének idézete. Egyetértek ezzel, amit felolvasott. De ne felejtsük el, hogy mindenki, aki a macedónok önrendelkezéséről érvel, nekik föl kell sorokozniuk a macedon-görög megállapodás mögé. Senki sem rendelkezhet azzal a joggal, hogy az emberek önazonosságát megvitassa, a múltban történteket mindenki úgy értelmezi, hogy szeretné, de a jövőbe kell tekintenünk. Senki nem rendelkezhet azzal a joggal, hogy az emberek identitását, a halott emberek identitását megváltoztassa. Erre gondolnunk kell. Minden sikert kívánok Önöknek az Európába vezető úton. Köszönöm. Thank you, and finally to Kellam. Keller, az, Keller úr, köszönöm David, Tuna kellam, miniszter úr. Abszolút egyetérthetünk abban, hogy közös az érdekünk, és közös a jövőnk is. Macedóniát legalább annyira szeretnénk teljes jogú tagként látni, hogy a Macedónia is teljes jogú taggá szeretne válni. Nagyon biztató, hogy előrelépéseket sikerült elérni, sok mindent kell tenni, de a legjobban a célokat a hivatalos csatlakozási tárgyalások keretében lehet elérni. Van egy kérdésem. Nagyon aggaszt bennünket a növekedő orosz befolyás a nyugati Balkán áramaiban. Különösen az aggaszt bennünket, hogy az oroszok megpróbálják az Európai Unióba és a NATO-ba való csatlakozást megakadályozni. Montenegróra figyelve láthatjuk, hogy vannak esetek, ahol Oroszország félrevezető információs kampányokat finanszíroz, és, mind, és az olyan csoportokat finanszíroz, mint a Csak Macedónia ö, csoportokat. Ö, Látják-e önök is ezt a gyakorlást? aggasztja ez önöket? És a választási, az Állami Választási Bizottság tagjait nem olyan régen nevezték ki. Kérdezem, hogy látja annak bármilyen esélyét, hogy a választói listákkal valaki manipulálhasson a népszavazás előtt. Remélem, hogy sikerült mindenkinek megadnom a szót. Nikola, 10 percre megadom a szót, hogy válaszolj és sok kérdésre. Köszönöm, David. Igyekszem a legjobban megválaszolni a kérdéseket. Sok kérdés, sok pozitív észrevételt a meglátást, ezeket köszönöm a támogató megjegyzéseket. Sok kérdéseket tettek fel az ellenzékről, egyetértek ezen aggályok kapcsán, jogosak ezek az aggályok. De legyünk igazságosak. Az ellenzék nem egységes, más-más hangot ütnek meg az egyes ellenzéki csoportok, pártok. Vannak, akik kihangsúlyozzák az ellenzék felelősségének kérdését, a megállapodás, a jövő és a referendum tekintetében. Vannak olyanok, akik támogatják a megállapodást, <clears throat> lehet, hogy nem ők a leghatározottabbak az ellenzékben, de mégiscsak vannak ilyen hangok, meg jelennek ezek a médiumokban is. Úgy gondolom, tehát, hogy van okunk optimistának lenni, bár akkor, amikor a vezető megállapodásról beszél, azt mondja, hogy a nemzet kapitulált. Az úgy, úgynevezett megállapodás, e- ez, erről beszél. Hát ismerik ezeket a hangokat, ismerik a hordószónokokat. Mint tudják, én nem vagyok egyik pártnak a képviselője sem, és azért léptem be a, a kormányba, hogy előre vigyük az ügyeket. Kvázi véletlenszerűen vagyok politikus, nem tekintem magam ugyanakkor szakértői miniszternek. Kampányoltam, támogatóim voltak, ígéreteket tettem. Számomra elképzelhetetlen egy ilyen pillanatban, hogy ne gondoljunk az országra magára. fittyet hányok saját politikai jövőmre, és pontosan tudom, hogy miniszterelnököm Zórán is így gondolkozik. Túl fontos kérdésről van szó. Ha jó döntést hozunk, az ország jó irányba lép el, és mindenki jól jár. A politikai pártok változnak, hatalmon vannak, ellenzékben vannak, azonban ezen történelmi pillanatban zárnunk kell sorainkat. Ezt világosá tettem a nyilvánosság előtt, a tárgyalások a kontextusában kapcsolatra léptem mindenféllel. A népszavazás kérdésével kapcsolatban három nagy ösztönzőről számolhatok be. Egyrészt a barátság hídját akartuk megépíteni szomszédainkkal. Másodszorban meg akartuk nyitni az EU csatlakozási tárgyalások irányába az utat, harmadsorban a NATO csatlakozási tárgyalások lehetőségét akartuk megnyitni. Mind mi, mind görögországi barátaink is jobban járnak, hogyha ez majd működik a jövőben. Higgyék el nekem, hogy egyesek hősnek, mások árulónak tekintenek országomban, és Nikos barátunk is ilyen Görögországban. Hogyha a megállapodást magam írhattam volna meg, akkor az én szempontomból ez egy jobb megállapodás lett volna. Hogyha Nikos maga írhatta volna meg a megállapodás szövegét, ez jobb megállapodás lett volna a görög szempontból. Az a tény, hogy közösen írtuk meg ezt a megállapodást, azt jelenti, hogy kompromisszumra kötöttünk, kényszerítünk, és így a Macedon köztársaság és Görögország számára legfontosabb érveket meg tudtuk jeleníteni, de mégis a kompromisszum szellemében. Hogyha csak azon gondolkoznánk, hogy ma Aténban és Skopjében hogyan fogadják, ezt nem írtuk volna a megállapodást. De öt vagy tíz év múlva annyival nagyobb előnyöket látunk, majd, tapasztalhat majd meg mindenki, hogy nem fogják érteni, hogy miért nem húsz évvel ezelőtt kötötték meg ezt a megállapodást. Az ember vitából megélhet politikusként, vagy pedig megoldhat egy vitát, és jobb életet, több stabilitást kínálhat az állampolgárok számára. Feltettek egy kérdést a történelemről. Nos, úgy gondolom, hogy ma Európában, különösen a mi régiónkban, amelyre Winston Churchill azt mondta, hogy túl sok történelmet hoz létre, és nem tudja feldolgozni a saját történelmét. Tehát a mi országunkban, minden régiónkban, minden országnak megvan a történelmi narratívája. Mindenki büszke. De itt az ideje annak, hogy most már arra legyünk büszkék, amit elérhetünk ma. növeljük a kereskedelmünket mondjuk Bulgária irányába, megdupláztuk a kereskedelmet, de amikor a nemzetekről beszélünk, hát hogy érdeznék magukat, hogy a szomszédjuk azt mondaná, hogy az önök nemzete egy nem mesterséges konstruktum. Minden nemzet mesterséges konstruktum, az európai politikai és filozófiai gondolatban a 18-19. században jött létre a nemzet gondolata, a nemzet kategóriája. Itt most az a lényeg, hogy a történelmi narratívánk ne az e szomszédaink ellen forduljanak, hanem integratívvá váljanak. Ez egy olyan folyamat, amelyen Franciaország és Németország is részt átment, keresztül ment. Ne várják, hogy egyik napról a másikra eredményeket érünk el, de fontos, hogy nagy lépéseket tettünk, és elérjük a céljainkat. Az a lényeg, hogy a mára és a jövőre gondoljunk, és bízzuk a történészekre, hogy a történelemről beszéljenek. Én jogász vagyok, nem történész vagyok. Nemzetközi jogot tanultam az egyetemen. Whether the constitution will be changed, the hogy megváltozik-e a jövő. A referendum ö, ugyanakkor nem kötelező, nem ö, döntő referendum, hanem ügy, nem ügydöntő, hanem nyilvánító referendum. De azért írtuk ki a referendumot, a népszavazást, hogy az mert az elmúlt tíz év politikai vitája szinte elengedhetetlenné tette, hogy kiírjuk a népszavazást, elkerülhetetlenné tette kétharmad többségére van szükségünk a parlamentben a csatlakozási tárgyalások elfogadásához, hogyha az emberek felsorokoznak az ügy mögött, akkor nagyon nehéz lesz bármely parlamenti pártnak azt mondani, hogy nem. Nem vagyunk hajlandók a kétharmados támogatást megadni. Több kérdés irányult a külügyi, külföldi befolyás gyakorlásra külügyminiszterként nem volna bölcs, hogyha az orosz barátaink szerepéről beszélnék a nyilvánosság előtt, de annyit mondhatnék, hogy amit ma teszünk, <clears throat> a mögé felsorakozunk azért, hogy világosá tegyük, hogy a mi országunk és állampolgáraink adják meg a helyes választ. De biztos vagyok benne, hogy egy napon mindenki rá fog jönni arra, hogy egy stabil régió, a mi érdekünkben van, az európaiak érdekében van, és ugyanakkor orosz barátaink érdekében is van. Hosszú távon, mondom, hosszú távon, azt hiszem, hogy ezt mindenki be fogja látni, nem látom az EU és Oroszország közötti új feszültségek megoldásának lehetőségét, mint ebben. Hogyan segíthetnek önök abban, hogy sikeresek legyünk? Hát úgy, hogy biztosítsák, hogy a csatlakozási folyamat hiteles, hogy az ígéreteket betartsák, és hogy a pártpolitikai kapcsolataikat is felhasználva macedón barátaiknak megmutassák, hogy itt fontos ügyről van szó, nem mindennapi politikáról, és azzal is, hogy elismerjék, hogy eredményt értünk el hogy az emberek otthon hallják, lássák, hogy valóban Európa elismeri az eredményeinket. Ez az a három terület, ahol segíthetnek bennünket. A legfontosabb az, hogy a csatlakozásról a Tesszalonikamban tett ígéretet betartsák. Jelesül, hogy van európai jövője a Balkánnak. A csatlakozási tárgyalás sokkal hosszabb ideig tartott, mint a 2004-ben csatlakozó országok számára még nehezebb is, mint a bolgár és román ö, csatlakozási folyamat, nehezebb, mint a horvát csatlakozási folyamat, és igazi nagy kihívást jelent ez, de ugyanakkor nincs más lehetőség előttünk, legyünk sikeresek, és valóban ne felejtsük el, 2005 óta tagjelölt ország vagyunk. ez már nem már abszurd ez a helyzet. A bizottság országjelentései, pozitív országjelentése, első országjelent pozitív országjelentését 2009-ben adták ki. És azóta az előszobában toporgunk, mi jó bizonyítéket adjuk annak, hogy egy ország hogyan léphet rossz útra, hogyha elveszíti az európai jövőképet, hogyha megakad az előszobában sikerült mobilizálnunk az állampolgárokat, sikerült jó útra terelnünk az országot, keressük a megállapodást az ellenzékkel, de európai jövőképre van szükségünk. A demokratikus európai Balkánba fektetette erőfeszítések sokkal kisebbek akkor, hogyha a jövőt biztosítjuk, Hogyha viszont ezt nem biztosítjuk, akkor mind pénzügyi, mind biztonsági szempontjából Európának ez sokkal többe fog kerülni, mint hogyha integrálja a nyugati Balkán országait. Köszönöm szépen elnézést, ha valamit kifről megfeledkeztem, lehet, hogy egy-két kérdésről megfeledkeztem. Legközelebb, amikor jövök, remélem, hogy még további új pozitív hírekkel szolgálhatok. Köszönöm. Dear Minister Dimitrov, Nikola. Köszönöm, Nikola, köszönöm, Dimitrov miniszter úr, ezt a kiváló válaszsorozatot. Köszönöm, hogy tájékoztatott minket a legújabb fejleményekről. Sok sikert kívánunk kormányának. A bizottság elnököként, illetve az EPP politikai család aktív tagjaként, pártom alelnökeként sok sikert kívánok a sorsdöntő népszavazás lebonyolításában, ami egy hónap múlva kerül sorra. Köszönöm szépen! So, dear colleagues, we're running slightly late, uh, 12 minutes, but I think it was worth... Kicsit uh, elcsúszott ez a vita, de szerintem megérte. Folytassuk a vitát uh, a Macedónia volt Jugoszláv uh, köztársaság kapcsán készült jelentéssel kapcsolatosan. Ivo Weigelnek szeretném megadni a szót. Ő a az előadója ennek a témának. Kérem, hogy egy kicsit csendesedjenek el, kérem, hogy valaki gondoskodjon a rendről, csendről, fegyelemről. Could I also ask the non-members of our committee to continue their conversations? Azt is kérem, hogy, a, hogy azok, akik nem is ennek a bizottságnak a tagjai, azok ne zavarják beszélgetésükkel a bizottság munkáját. Hogyha nem sértem meg önöket, akkor kérem ezt tegyék meg a kedvünkért. Uh, uh, Vörös nyakendős úriembert is ugyanerre szeretném kérni, hogy legyen olyan kedves hozzánk, és uh, függesse fel a magánbeszélgetést. Másodszor felszólítom Ivo Weigelt a felszólalásra. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, a miniszter meghívásáért, mert nagyon jól felvezette azt a vitát, ami most majd a jelentésről szól. Igen, nehéz bármivel is kiegészíteni az elhangzott érveket. A legfontosabb érv, és ebben a témában szokatlanul egységes álláspontot foglal ez a szakbizottság is, hogy nagyon fontos Macedónia számára európai perspektívát felmutatni, ez számunkra is fontos. A helyzet stabilizálás érdekében, európai jövője szempontjából és a biztonság szempontjából és a stabilitás szempontjából lényeges ez. Előkészítettem egy rövid beszédet az eljárás érdekében, ezt el is fogom mondani, bár sok tartalmi dologgal nem tudom kiegészíteni azt, ami az elmúlt órában elhangzott. Macedónia az Európai Uniós tagság váró termében szükségtelenül hosszú évek óta tartózkodik. Amikor most a határozattervezetről vitázunk, olyan körülményekről beszélünk, amelyek a tagjelölt ország számára különleges körülményeket teremtenek, és ez nagy jelentőségű történelmi szempontból is. Rá kell mutatnom, hogy mennyire fontos a szeptember 13-ai népszavazás. Nagy örömmel hallgattam a néppártbeli kollégák véleményét, nevezetesen, hogy a fő macedón ellenzéki pártétól ellenkező, vagy ettől különböző véleményt fogalmaznak meg, és nagyon remélem, hogy a tagpártjuk is követi majd végső soron az EPP véleményét. Én is szeretném elismerésemet kifejezni a két fél Macedónia és Görögország tárgyalói iránt. Nagyon fontos, hogy képesek voltak felülemelkedni a történelmi félreértéseken, és hogy valós jövőképet kívánnak fel a régió számára, illetve az érintett országok számára. Ugyanez vonatkozik a bolgár és macedón diplomáciai testületre és a kormányokra. A tárgyalók új paradigmát teremtettek az országok, a nyugat-balkáni országok közötti kapcsolattartás tekintetében, és ez szélesebb kontextusban egész délkelet Európát érinti. A kétoldalú kapcsolattartás új filozófiáját teremtették meg. A sikeres, remélhetőleg sikeres lesz, a sikeres népszavazás után Macedónia visszatér majd ahhoz a fő feladatához, hogy az ambiciózus program, reformprogramot végrehajtsa. Megreformálja az igazságügyi rendszerét, a média szinteret, a korrupció elleni szervezett bűnözés elleni harcban, védelmébe vegye a kisebbségeket, stb. Az is nagyon lényeges, hogy hangsúlyozzuk, a különleges ügyész és az ombudsman szerepét. Az Európai Parlament, ahogyan ez már korábban is elhangzott, az elmúlt években következetesen támogatta Macedónia európai és euróatlanti integrációs törekvéseit. Ez mindenkinek közös célja, nagyon remélem, hogy sikerül majd kreatív együttműködést indítani kollégáinkkal, bizonyára lesznek módosító indítványaik a jelentéssel kapcsolatosan. Nagy várakozásokkal tekintek az együttműködés elébe, bizonyára az árnyék jelentőstevők is igen hasznos kiegészítésekkel fogják gazdagítani a jelentést. Köszönöm szépen! a jelentés rövid bemutatását. Most az első vitára még van egy kis időnk, eddig senki nem jelentkezett. Igen, már egy ideje beszélünk Macedóniáról. Péter Le úr, a volt jugoszláv köztársasággal foglalkozó delegáció vezetője, még mindig így kell neveznünk, remélhetőleg nem sokáig. Köszönöm. Nem tudom sok mindennel kiegészíteni az elhangzottakat. A helyzet sokat változott, javult, a folyamat viszont még nem ért el célját. Természetesen vannak viszonylag nyugalmas időszakok, és megnyugtatóak azok a körülmények, amelyek között a népszavazást megszervezik. Remélem és bízom benne, hogy egységes álláspont alakul ki a különböző politikai frakciók között. Remélhetőleg a tagjelölt ország maga mögött hagyja ezt a frusztráló időszakot, amikor is az a tagjelöltség előszobájában várakozott. Remélhetőleg a Skopjai Közös Parlamenti Bizottsági Ülés is jó légkörben zajlik majd. Köszönöm. Van-e további felszólaló? Keller kolléga. Thank you. Ez Köszönöm szépen. Árnyék előadója vagyok a jelentésnek. Nagyon jó ez a szöveg, szokás szerint. Feladatunkat nagyrészt megkönnyítették macedóniai partnereink a kormány részéről, és a jelentésben csak arra következtetése juthatunk, hogy a következtetést csak támogatni tudjuk, vagyis hogy a jövő évben meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Természetesen sok még a tennivaló. A bizottsági jelentés is tartalmazza, hogy a legfőbb témákban bizonyos előrelépés történt, mint például a korrupció tekintetében, sok még a tennivaló, de úgy érzem, hogy hozzájárulhatunk a helyzet javításához, anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy visszalépés történik. Ami esetleg aggasztó jelenség a népszavazás előtt a különböző pártok által gyakorolt kizárólagosság a Bemeró például ellenzi minden a népszavazást, mint pedig a megállapodást, Elmát Brock véleményét mindannyian aláírhatjuk, vagyis, hogy testvérpártunkat arra kellene ösztönözni, hogy olyan álláspontot alakítson ki, amely az ország egészének érdekét tartja szem előtt. Lesznek persze módosítóink, de összességében azt gondolom, hogy sokkal könnyebb dolgunk lesz idén, és több eredményre számíthatunk, mint ahogyan az korábban jellemző volt. Köszönöm. Köszönöm, Kellem kolléga. Picula kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Ányék jelentéstevőként én is szeretnék Weigel úrnak gratulálni a kiváló jelentésért. Rámutat arra, hogy ebben a nagyon fontos évben, a tavalyi évben milyen illetve az idei évben milyen eh, fejlemények történtek, illetve hogy a nemzetközi közösség hogyan tekint Macedóniára, mindez valódi előrelépést jelent egy olyan ország számára, amely már nagyon hosszú ideje várakozik a tá- csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Macedónia az előrelépés, a haladás szempontjából példakép. Ritka példája a sikeres külpolitikai napirend végrehajtására. Nagyon jó, hogy ez az ország rendezte kapcsolatait szomszédaival. Nagyon fontos belső reformok is zajlanak. Az ország politikai klímája lehetővé tette hogy jobb kulturális párbeszéd alakuljon ki a civil társadalommal, az állampolgárokkal. Persze sok tennivaló van még az igazságügyi reform tekintetében, a titkosszolgálatok átszervezésében, a média, a sajtószabadság területén, a gazdaság is több ponton még támogatásra szorul. A soron következő népszavazás és az ezt megelőző kampány szempontjából el kell mondani, hogy ez a megállapodás nem csak az ország, hanem a régió egésze szempontjából lényeges. Az eredménytől függetlenül ez a kormány már bebizonyította, hogy a legfogósabb problémákra is tud megoldást találni. Támogatjuk Macedóniát ezekben az erőfeszítésekben, reméljük, hogy a csatlakozási tárgyalásokat üdvözölhetjük majd a következő ország jelentésünkben. Köszönöm, Picula úr. Uh, az ALDE és az ECIA e nem jelentkezett, de a zöldektől Meszelics csúrtessék. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a megjegyzést. Igen, nagyon-nagyon aktív vagyok valóban, köszönöm ezt ugyanis annyik előadóként ebben a fontos dossziéban soha nem is gondoltam volna arra, hogy a politikai karrierem során eljutunk egy olyan ponthoz, ahol az, a szöveg vége nem úgy záródik, hogy valami homályos utalást teszünk arra, hogy a, majd valamikor a jövőben indulnak a csatlakozási folyamatok. Nagyon jó diplomáciai eredmény ez, és ez egy nagyon-nagyon jó szöveg is, az előadónak mondom nincs nagyon sok javítani való erre. A módosítóink technikai részleteket tartalmaznak csupán, és természetesen tisztáznunk kell az, hogy a korrupció elleni intézkedések és a demokrácia erősítése nagyon fontos az egész régióban, az érintett országokban, de szeretném még kihangsúlyozni azt, hogy az egyik legfontosabb a népszavazással kapcsolatos aspektus a média szabadságának a tesztje lesz ennek során. Nem könnyű a médiákkal való bánásmód, a konstruktív hozzáállás egy adott esetben rendkívül heves érzelmektől fűtött kampányban, és nagyon-nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, gorcsó alá vegyük pontosan, hogy mi történik az egész régió jövője szempontjából fontos ez, és azért arra kérem az előadót, hogy az Európai Néppártot kérje meg ezt, hogy egy delegációval képviseltesse magát a referendumon, erre elő kellett volna már készülnünk. Nagyon fontos, hogy kellő jelentőséget tulajdonítsunk ennek a referendumnak megfigyelőként is. Az esemény jelentőségét kiemelendő. Köszönöm szépen. A titkárságot kérdezem, hogy a DEC ezzel kapcsolatban döntöttem már, hogy a néppárt küld delegációt a referendumra. Nos, ezt meg fogom még nézni, de esetleg nézze meg ön, Pedroval egyeztessen ezzel kapcsolatban. Nagyon jó. És akkor a fiasszony következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak ezt a nagyon jó szöveget színvonalas anyagról van szó, és természetesen még én is benyújtok javító jellegű, módosító szövegeket, indítványokat. Mindannyian tudjuk, hogy milyen folyamat végén állunk, pozitív lépések történtek nagyon nehéz körülmények között számos területen, azonban szeretném kihangsúlyozni a korábban már említett okokból, hogy igenis vannak azért még diszkrepanciák, torzulások is, az ország nagyon komoly kihívások előtt áll továbbra is. Az előző kormánynak ezért is sikerült egy olyan helyzetet létrehoznia, amely nagyon-nagyon távol áll a normál csatlakozási folyamat feltételeitől, hiszen ne felejtsük el, hogy van egy szisztematikus deficit, a Krojevski kormány alatt indult már el ez a hiány, és ez azóta tovább erősödött, súlyosbodott, és az Európai Unió politikai intézkedései dacára tapasztaljuk ezt, vagyis az Európai Uniós folyamatok nyomán ezekben a harmadik országokban negatív kihatásokat is érzékelhettünk. Nagyon sok évet dolgozom az Európai Parlamentben, de első alkalommal tapasztalom ezt a helyzetet, a macedón kifejezést ez a szöveg egyáltalán nem használja, ez számomra teljes mértékben egy új tapasztalat, ezt szeretném kiemelni, nem tudom, hogy honnan született ez a döntés. Most még valamit szeretnék még ezt hozzátenni. Eddig nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy honnan erednek ezek a problémák, Jelen pillanatban azonban elérkezett az idő, hogy folyamatosan arra törekedjünk, hogy ezeket a reformokat lezárjuk az országban, hogy az Európai Unió csatlakozás megtörténhessen, illetve nem értek egyet azokkal, hogy a csatlakozási tárgyalások gyors elindítása a demokráciát előmozdítaná, és hogy ezáltal a visszakövethetőség és az elszámoltathatóság eszközei mm, erősödnének. Nem gondolom, hogy a reformokat ki lehet kényszeríteni. Maguk a polgárok kell, hogy akarják ezeket a reformokat, mi kívülről nem tudjuk arra kényszeríteni őket, hogy elsiessék ezeket, vagy felgyorsítsák ezt. Köszönöm szépen. Két további felszólaló van a listámon. Először Papadakis úr, Köszönöm szépen. Görögül fogok felszólalni, elnök úr. Az egyezmény a görög állam és a Macedonia volt Jugoszláv Köztársaság közötti egyezmény véleményem szerint nem feltétlenül jelent pozitívumot, előnyt a régió országai szempontjából és ami a NATO és az Európai Uniós csatlakozás kérdését illeti, ez a csatlakozás úgy tűnik, olyan fényben tűnik föl, mint hogyha ez mint egy a jövő, a fejlődés záloga lenne ebben az országban. Nagyon Fontos azonban, hogy megteremtsük a régió biztonságát, ez egyértelmű. A, és a, ne felejtsük el az etnikai kisebbségek helyzetét sem. A nyugat-balkáni térs, térségben adott esetben tovább súlyosbodnak azonban a feszültségek, és az Európai Unió fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ami pedig az elnevezés kérdését illeti, az egyezményben egy határozatlan határidő van, egy határozatlan jövőkép van, illetve nem világos a nyelv kérdése sem és Jugoszlávia felbomlásánál és a koszovói protektorátus és Szerbia közötti konfliktus során is láttuk már a keserű tapasztalatokat. Szerintem ez az egyezmény kontraproduktív, ez feszültségeket szív a népek között, nem csak a két ország között, hanem az egész régióban, ezért nagyon fontos, hogy éberek maradjunk. Azt kell biztosítanunk, hogy az a, a nemzeti jogot megsértő intézkedésekre ne, ne kerülhessen sor a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Avharisto, és most pedig Christian Pléder Edel Kuken képviseletében szólal fel, ugyanis Edel Kuken kollega ma nem jött el, azért őt helyettesítem, képviselem, de küldött egy üzenetet, amelyet tolmácsolnék. Macedónia nagyon komoly euróatlanti előrelépésről tesz tanúbizonságot, az új kormány elkötelezett a folyamat mellett, illetve a tanácsi kötelezettségek és a bizottsági anyagok is megnyitják a 2019-es csatlakozási folyamat előtt a kaput, az útat, illetve kihangsúlyozza azt is, hogy, az, hogy a néppárt jelentésének ki kell hangsúlyozni az integrációs folyamat fontosságát, és erre a lendületre kell alapozódni. 2019. júniusában meg kell kezdeni tehát a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kihangsúlyozza azt, hogy rendkívül nagyon értékeli a kormány törekvéseit, a viszonyok jobbítására. A Bulgária természetesen alapvető fontosságú más térségbeli országokkal hasonlóan támogatni fogja a az egyezményt a referendumban, és nagyon fontos az ország jövője szempontjából ennek a népszavazásnak az eredménye, tehát kihangsúlyozza azt is, hogy a politikai klíma az országban jelentősen megváltozott. Nagyon fontos a szavahihetőség szempontjából az, hogy továbbra is előrelépjünk, és az országnak a fékeket és az egyensúlyokat helyre kell állítani, a demokráciát erősítendő, illetve az alapvető reform folyamat inkluzív és nyitott politikai atmoszférban kell, hogy történjen a jogállamiság és az alapjogok tisztelete mentén. Ezért fontos sürgősen a, a már rögzített prioritások végrehajtása. Kukán úr egyébként még azt is elmondta, hogy a parlamentnek kell felügyelni a jogalkotási folyamatokat, ezen szerepét helyre kell állítani, illetve kihangsúlyozza azt is, hogy az Európai Parlament mindig készen áll arra, hogy támogatólag fellépjen ebben a folyamatban. A, a demokrácia támogatása és a Jean Monnet párbeszéd is megindult már, illetve végül Kukano még azt is elmondta, hogy jó ez a jelentés, ez a jelentés kihangsúlyozza azt, hogy a reform folyamatot az Európai Parlament támogatja. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Krisztián. Bárki más szeretne hozzászólni, úgy látom, hogy nem, akkor Hackleider úrhoz fordulok, aki a Nyugat-Balkán felelőse, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok, engedjék meg, hogy először is megköszönjem Weiger előadónak ezt a állásfoglás tervezetet, illetve a több éves munkát, elkötelezett munkát Frankenstein és Kukán képviselőkkel karöltve, és az első Jean Monnet párbeszédben való részvételt is. Ez is egy jó üzenet a tekintetben, hogy mi igenis a parlamentben a demokratikus párbeszédet támogatjuk. Ez, az, ez a tervezet a 2018-as jelentés visszatükrözi a bizottság jelentését, ahogy helyesen kihangsúlyozták, valóban a politikai válság már az ország mögött áll, az európai integráció ö, iránya már világos, és a jószomszégi kapcsolatok építése is folyik örvendetes módon, különösen Bulgáriával, illetve Görögországgal a bilaterális egyezmények nagyon fontos fejleményt jelentenek, jó példával állnak elő ezzel, a régió politikusai, egész Európa és a régió számára is természetesen folytatjuk tovább a támogató munkát. Ez a népszavazás egy egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ország jövőjéről döntsön a nép, egyértelmű a jövő, az Európai Uniós tagság világosan szerepel a perspektívában, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ki kell hangsúlyoznunk itt a parlamentben, hogy politikai felelősségvállásra van szükség az országban az euróatlanti integráció területei stratégiai fontosságú. A 2018-as jelentésben úgy értékeltük, hogy komoly előrelépés történt a sürgős reformintézkedések végrehajtásában, ezért azt ajánlottuk, hogy nyissuk meg a csatlakozási tárgyalásokat, és júniusban a tanács és a bizottság is elismerte az előrelépést, a vívmányokat, illetve előkészítettük a 2019-es júniusi folyamat indítását. Fontos, hogy elmélyítsük ezt a jelenleg már folyamatban lévő esemény volt A következő hónapok során kíváncsi várjuk a további fejleményeket, különösen a hírszerzési igazságszolgáltatási és közigazgatási reform területén. Végül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság elkötelezetten továbbra is kíséri az, e- a reform törekvéseket az Európai Uniós úton, Hán biztos úr hivatalosan is elindította a screening folyamatot Skopjéban júliusban, itt különösen a jogállamiság fejezet hangsúlyos, és néhány héten belül ismét ellátogat Hán biztos úr Skopjéba, Dániel úr már ott van most is a helyszíne. Ez csak néhány jele annak, hogy a bizottság rendkívül elkötelezett az Európai Uniós ösvényen való ö, ö, kísérésben. Köszönöm szépen. Most pedig még egyszer megadnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Szeretném még hozzátenni a korábban elhangzott szavaimhoz azt, hogy valóban az utóbbi években egy komoly politikai válságot tapasztaltunk Macedóniában. Kiváló együttműködést tapasztaltunk azonban a parlamentünk, és az Európai Bizottság között, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon komoly elköteleződés és kreativitást látunk a nehéz problémák, a komoly problémák megoldásánál, és ez az egyezmény nagyon komoly bizonyíték annak, hogy Johannes Hahn biztos úr mennyire kreatív és konstruktív volt mindenkivel nagy örömmel tárgyalok és működök együtt az aggodalmas gondolatokat, az, a, a, az aggodalmakat is feljegyeztem, szeretném a jelentést tovább javítani az árnyék előadókkal való egyeztetés során is. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm szépen Éva Weigelnek, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Most az első jelentés tervezett vitakörét lezártuk. Az Eva Weigel jelentés ö, ö, határ, módosító benyújtási határideje szeptember 6-a 11 óra, és 7-én erről megint beszélni fogunk. Most a hatos napirendi pont következik a bosznia-hercegovinai jelentés és minden további késlekedés nélkül meg is adnám a szót Christian Dampédernek, a különleges kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel mutatom be a negyedik jelentésemet Bosznia-Hercegovina tárgyában és erre ma után is lesz szó. Szar, Szarajevó kapcsán a néppárti kollégákkal működtem együtt, Ander Kovácsába alel, frakció alelnökünkkel karöltve. Az első verzióját muta, bemutattam már ezt a vita partnereimnek, a bosznia-hercegovinai politikusoknak, illetve a civil társadalom képviselőinek is és ezt a vitát követően még adok lehetőséget arra is, hogy közvetlenül más véleményekkel is megismerkedhessünk. Nos, nagyon fontos lehetőség van, ez volt a számunkra arra, hogy több üzenetet is közvetítsünk. Bosznia-Hercegovina nagyon elkötelezett az európai értékek mentén, továbbra is támogatjuk ezt. A, az Európai Bizottság kérdőívére adott válaszokból azt szűrtük le, hogy februárban a, ugye ellátogatott az Európai Bizottság elnöke Juncker is oda, hogy rendkívül nagy az érdeklődés. A további kérdésekre remélhetőleg még szeptember végéig megérkezik a válasz, ugyanis az Európai Bizottság ezt kérte és nagyon aggódunk a tekintetben, hogy a reformok ritmusa némileg lelassult, ugyanis politikai válságot is láthattunk, a választási kampány rendkívül feszült volt, noha Bosznia-Hercegovinában ez tulajdonképpen szokásos, de még ezen viszonylatokban is ö, ö, különleges eseményekre került sor, és mivel a, az elektori a szavazási keretben rejlő lehetőségek lecsök, leszűkültek. Október 7-ére került kitűzésre ez, az, ez a szavazási állam. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egy esetleges jelölt országtól, potenciális jelölt országtól azért nem ezt várjuk el, hiszen ez, a, ez egy alapvető feltétel lett volna, hogy ez a szavazási folyamat ö, ö, ne ilyen formában történjen. Nagyon fontos az is, hogy minden politikai szereplőtől elvárjuk az, hogy gyorsan reagáljon, és az európai integráció mellett voksát letéve a reformokat felgyorsítsa, itt nem csak a gazdasági aspektusokról van szó, itt nagyon komoly változásokra van szüksége az országnak, nagyon hosszú a lista, a prioritások listája, a korrupció elleni harc, a jogállamiság védelme, az igazságügy függetlensége, illetve a közigazgatási reform, és az idén kihangsúlyozta, hogy az emberi jogok védelme területén különösen nagy hiányosságok tapasztalhatók, a diszkrimináció ellen fel kell lépni, és természetesen az Európai, a Strasbourg Európai Bíróság ítéletére is utalok, a Vinci ügyre, de más határozatokra is. Nagyon fontos tehát, hogy több diszkriminációs ügyről is szó van. A média függetlensége is rendkívül fontos, rendkívül brutális tárgyalásra került sor a BNTV újságírója ellenében, vagy Kovácsavics ellen, 61 újságírót támadtak meg 2017-ben, és és 2018-ban 41 újságírót támadtak meg, ez, ezek óriási és nagyon rémisztő számok, nagyon fontos, hogy tehát ez, ezt felszámolják, ezt a jelenséget, nagyon fontos, hogy egy olyan környezetet teremtsenek a hatóságok, amelyek az újságírók munkáját is lehetővé teszik. Ezek azok az üzenetek alapvetően, amelyeket közvetítünk, tehát nagyon sürgős lépésekre van szükség, és azokhoz a kollégákhoz fordulok, akik a Balkán egyéb területén dolgoznak, fontos, hogy együttműködjünk. Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk folytatni a munkát. Köszönöm. Merci. Christian. Köszönjük Krisztián a bemutatódat. Azt hiszem, hogy először is Picóra kollégának, a delegáció vezetőjének kell megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Gratulálni szeretnék Preda kollégának elkötelezettségéhez. Kitűnő jelentése összefoglalja a böszné hercegovinai eseményeket az elmúlt években. Az EP parlament bosznia-hercegovinai delegáció vezetőjeként nagyra értékelem, hogy a figyelmünk homlokterében van annak a megoldatlan kérdések, többek között, hogy például parlamenti vegyes delegációnk nem működött az elmúlt években. Problémáink voltak a vidékfejlesztési eh, kérdéssel, a különböző adókra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban nem állapíthatunk meg semmilyen pozitív előrelépést Bosznia-Hercegovinában e két kérdésben. Az októberi választások előtt a helyzet tovább romlott. Annak is tanúi lehettünk, hogy a török elnök kampányolt Bosznia-Hercegovinában a a szerb tagköztársaság által elkövetett népgyilkosságot is felettetni akarja. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság döntése is mindent megkérdőjelezett. A Előfordul az is, hogy nem ugyanazon etnikai közösséghez tartozó emberek szavaznak az etnikai közösség képviselőiről. Egy szóval minden problémát fel kell tárni Bosznia-Hercegovinában. A déteni megállapodásuk, megállapodás nem működik már. Hogyha ezt módosítani akarjuk, akkor, ha módosítjuk, akkor egy valóban a szubszidiaritás elvén és a jogállamiságon elvén nyugvó államot kell létrehoznunk, amely biztosítja az egyének és a közösségek tisztességes képviseletét. Még egyszer gratulálok az előadónak, és köszönöm a munkát, melyet örömmel folytatok vele. Köszönöm, Tonino. Most pedig a felszólalási listák alapján kapják meg a felszólalók a szót. Sújca asszony, Zofkúr, kértek szót, és ezen felül az ECR nevében Belder úr, tehát nem kért szót, ezért nem jegyeztük le, te most próbáljuk egyeztetni a listát. Hiszen itten többen felháborodtak, hogy nem jegyeztük le mindenkinek a nevét, de én mindent megteszek, hogy minden jelentkezőnek szót adjak, tehát Belder úr az ECR nevében kap szót, aztán Rados úr, Soltes úr a zöldek nevében, ő nincs itt, tehát ő nem tud felszólalni, ezt értem is. A GUE nevében Kohlicek úr nincs itt, FDD, Castaldo kollega nincs itt, az ENF és a függetlenek nevében. Na hát, úgy sincs hogy senki, tehát Zújc, Öfko, Papandakis, Belder, Radosz, ők kapnak szót. Tessék. Papadakis úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentéssel van dolgunk, amely kitér a az összes fontos kérdésre, melyet az EU Bosznia-Hercegovina közti kapcsolatban meg kell vitatnunk. Vannak ugyanakkor egyes részkérdések, amelyeket tovább kell tisztázni. Ennek érdekében egy-két módosítót nyújtok be. Miről szólnak ezek? Egyrészt ki kell hangsúlyozni, hogy az európai kitekintés megváltozik a jelen helyzet okán, és reméljük, hogy az ország jobb jövő, a jobb jövő útjára vezető útra léphet, függetlenül az egyes etnikai csoportok hovatartozásától. Az akcióterv, a bosznia-hercegovinai akciótervet mindenképpen támogatni kell, hiszen ez segíthet az állampolgároknak, hogy szorosabbá fűzhessük az együttműködést Bosznia-Hercegovina és az Európai Unió között. Nagyon elégedett vagyok az Európai Unió által megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal. Ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy egy stratégiai programra van szükség, melyel a bosznia-hercegovinai jogszabályokat a vívmányokhoz igazítják az európai vívmányokhoz. Ami az állampolgárok részét illeti, az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a polgárokat is bevonjuk az eljárásba. Előrelépéseket kell elérni a szólásszabadság és a független médiumok létrehozása tekintetében Bosznia-Hercegovinában. A biztonság területén és a migráció területén is előfeszítéseket kell tenni. Az érzékeny csoportok kezeléséről sem szabad megfeledkezni. A diszkrimináció minden formája ellen fel kell lépni. Ezen a területen ez idáig nem sikerült előrelépést elérni, de a romák vagy a fogyatékossággal élő emberek jogainak érvényesítése tekintetében sem. Sok mindent kell még tenni, és a gazdasági és a szociális fejlődést is előbbre kell vinni. Úgy, hogy az állampolgárok érdekeit tartsák figyelemben, és a szomszédos államok támogassák Bosznia-Hercegovinát. Nagyon sok munka tornyosul, még Bosznia-Hercegovina előtt nagy feladataik vannak, ennyit akartam mondani. Köszönöm az előadónak a munkáját, és örömmel tekintek a jövőbeni együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönjük! Belder úr az ECR árnyék jelentéstevője kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Preda kollégának szeretném megköszönni jelentéstervezetét Bosznia-Hercegovináról újságíró voltam előző életemben, ezért a sajtószabadság kérdését igazán szívemben viselem. Szól is Preda kollega jelentése erről, illetve szól arról, hogy Kovacsovics újságírót megtámadták, vasárnap pedig Szarajevóban egy nagy sajtószabadság melletti tüntetés várható. Joggal utalt erre is Preda kollega jelentésében és üdvözlöm, hogy a sajtószabadságról beszél. Van még egy pont, amely számomra nagyon fontos, Mégpedig a jelentés tervezet nem is beszél a külső szereplők befolyás gyakorlásáról Bosznia-Hercegovinában, pedig ez is egy nagyon izgalmas téma. Figyelnünk kell erre, hogy a külső hatalmak hogyan próbálják ehm, összekeverni a kártyalapokat és megzavarni a békés átalakulást. Törökország a Republika Srpskára való befolyását akarja növelni, és az EU csatlakozási folyamatot megzavarni. Hogyan látják, hogyan látja Preda úr a külső hatalmak befolyásolási szándékát. Nem volna érdemes erről egy bekezdést bevenni a jelentésbe. Konrad Adenauer alapítvány készített egy háttértanulmányt erről, ezt erre ki lehetne térni. Kérdezem tehát, hogy hogyan látja ezt a kérdést, nem látja a lehetőségét annak, hogy e jelenségről beszéljen a jelentéstervezetben. Kína is eh, megemlítendő, ők is ö, eh, jelen vannak a térségben. Köszönöm, most pedig az ALDE nevében Rados kollega kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Préde úrnak az átfogó jelentését, és köszönöm elkötelezettségét a bosznia-hercegovinai ügyben. A legfontosabb kérdéseket akarom felvetni, mégpedig, hogy nem sikerült a választó törvényben megállapodni a szövetségben sem, és a Republika Srpszkában sem. A horvátok és a szerbek eh, népképviseletbe való megállapodása sem, megválasztása sem megnyugtató, és a Republika Srpkában a horvátok és a, és a bosnyákok eh, népképviseletbe való megválasztása sem működik jól. Ilyen tényképpen pedig csak a többség hallathatja hangját az egyes népképviseletekben, és nem ezt a fajta parlamentarizmust várjuk el. A Népek Háza egy olyan intézmény, amelyet a Daytoni béke megállapodás hozott létre, melynek célja az lett volna, hogy a három népcsoport érdekeit képviseljék. De a kisebbségi képviselők nem tudnak sikre szállni a kisebbségek védelmében, és ez megrendítette a népek házába vetett bizalmat. Ráadásul ez a közigazgatás, vagy a nem megfelelő működése, vagy a kisebbségi jogok nem megfelelő érvényesülésének problémáját is aktualizálja és felveti. Ezekről a kérdésekről nyomatékosabban kellene szólnunk a jelentésünkben. Köszönöm. Köszönöm, Rados úr, a többi frakció nem kért szót. Ilyen módon Suica asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Krisztián Predának jelentés tervezetéhez. Ez egy objektív és átfogó jelentés, de a tény tény marad. Az előttünk álló a bosznia-hercegovinai októberi választások súlyosbító tényezőként kezelendőek, és még akadályokat gördítenek az európai csatlakozás útjába. Preda úr felsorolta a problémás területeket, ahol nem sikerült el, áttörést elérni. A Picula úr által vezetett eh, vegyes parlamenti delegáció eh, melynek én vagyok az alelnöke, még az eljárási szabályokról sem tudott megállapodni, ez pedig megmutatja, milyen kaotikus a helyzet Bosznia-Hercegovinában illetve hogy mennyire jól vagy éppen, hogy mennyire rosszul tudtunk csak működni. Nem sikerült megállapodásra jutni, mondom még erről a kérdésről sem. Ami pedig a külföldi hatalmak befolyás gyakorlását illeti, tudjuk kikről van szó. A külföldi hatalom befolyás gyakorlás jelen van Bosznia-Hercegovinában, de sok minden attól függ majd, hogy az országban lévő szereplők hogyan fogadják ezt, hogyan kezelik ezt. Nem reális elvárni a jelenlegi választás, közelgő választások fényében, hogy igazán teljesen viselkednek majd. A alkotmánybíróság Ljubics ítéletének végre nem hajtásáról beszél Preda kollega. A közgyűlést feloszlatták, ilyen módon tehát döntést nem hozhatnak. A kérdés az, hogy hogyan lehet tehát a választások eredményét érvényre jutatni majd a választások után. Ez egy komoly probléma. Nagyon nagy akadályt látok ebben. Bosznia, Hercegovina regrediált, ahelyett, hogy előrelépett volna, és mindenkivel egyetértek, aki azt mondta, hogy a détoni megállapodásokat át kellene fogalmazni, de az elmúlt négy évben megfogalmazott célokról nem szabad lemondanunk. Bosznia-Hercegovina legyen egy szövetségi állam, és a szubszidiaritás elve kell, hogy legyen az állam működésének alapelve. Én magam is most eh, a néppárt nevében utazom a Szarajevóba. Remélem, hogy eh, találkozunk a közös delegáció tagjaiként a legfontosabb bosznia-hercegovinai szereplőkkel, és így sikerül majd olyan módosítókat megfogalmazni, amely javítja a Prada jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalónkat hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul szeretnék beszélni, csak hogy ne vesszen el a tartalom a tolmácsolásban, mondja az képviselő asszony. Colleagues, for the past 24, 23 uh, post-war years, the policy logic in Bosnia and Herzegovina a szakpolitikai logika Bosznia-Hercegovinában nagyon rövidnek bizonyult. Az Európai Parlament is felismerte ezt 2014 óta állásfoglalásaiban, és mások is. Például az e- Nemzetközi Válságcsoport az Exit jelentésében a 2014-es évben, illetve a tanács, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése ragyogó jelentést készített 2017-ben, és állásfoglalást hozott januárban. A jelentés tervezet folytatja ezt a munkát, Pozitív módon a bizottság eh, az ajánlásainkat részben elfogadta, de többet kell tennie. Némán eh, inaktív marad, eh, és ez nem segíti sem Bosznia-Hercegovinát, sem pedig az Európai Uniót. Bosznia-Hercegovinának európai megoldásokra van szükség problémái megoldására, federalizáció, közösségi jogok és egyéb problémák, amelyeket az állásfoglalás tartalmaz a bizottság. Nem szabad, hogy állást foglaljon a három egymással versengő közösség között. A 95-ös békeszerződés alapoztatta meg ezt az együttműködést. Az uniónak hitelképes, hitel szavahihető közvetítőnek kell lennie. Javaslatokat tehetünk, de három közösség vezetőjének kell megtalálnia a közös megoldást, ha Bosznia-Hercegovina túl akar élni ezt az időszakot, és arra számít, hogy jólétet tud teremteni. Köszönöm szépen. And now we come to Mr. Hackleitner úr következik még egyszer a NIR főigazgatóság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves szakbizottsági tagok, a bizottság nevében én is szeretnék köszönetet mondani Preda úrnak a jelentéstervezetért. Úgy gondoljuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott ez a szöveg, megfelel a bizottság saját megalapításainak, a 2018-as jelentésünk is hasonlókat tartalmaz. Emlékeztetnék, hogy ez egy köztes jelentés volt Bosznia és Hercegovináról, frissítve az információkat az országgal kapcsolatosan, az alapjogokra, jogállamiságra, gazdaságfejlődésre összpontosítottunk, és elemzést készítettünk Bosznia-Hercegovina helyzetéről, a csatlakozási kritériumok fényében. Ezt majd egy következő véleményben készíti el a bizottság, és egy ahhoz kapcsolódó elemzésben már megindult az ezzel kapcsolatos munka, ezt önök is tudják. Az, hogy a hétvégén újságírók ellen intéztek támadást, én is szeretnék e tekintetben kapcsolódni, csatlakozni az elítélő véleményekhez az EU részéről. Az is fontos, hogy Bosznia-Hercegovina további konkrét eredményeket mutasson fel a reformok tekintetében, szociális, gazdasági ügyekben, a jogállamiságban, a közigazgatás reformjában, döntésekre van szükség az október 7-i választások előtt, a kapcsolattartó pontot az Európollal való együttműködésben aktualizálni kell, illetve a büntetőeljárási törvényt is aktualizálni kell. Az igazságügyi együttműködést javítani kell a koordinációs mechanizmus segítségével. In the course of August, the Commission has taken several decisions a migrációval kapcsolatosan augusztusban a bizottság különböző döntéseket hozott, hogy Bosznia-Hercegovinának hogyan tud segíteni a migrációs áramlatok kezelésében további 2 millió eurót, in, juttatott, a júniusban juttatott másfél millió után, hogy az országnak segítsünk a migráns helyzet kezelésében. A választási reform vonatkozásában Örülünk annak, hogy az federációs entitás sik- sikeresen továbbvitte közigazgatási reformját. Mogherini asszony is nyilatkozott ezzel kapcsolatosan. A nagy követek kijelölése olyan kereteket teremtett, amely hozzávezet a megoldások megtalálásához. Reméljük, hogy a következő választások nem vesznek el a párt harcokban. Bosznia-Hercegovina EU-s perspektívája továbbra is nagyon lényeges. Az is lényeges, hogy a nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködjön az ország, és átfogó reform napirendet hajtson végre. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Hackleitner. I would now like to... Köszönöm, Hackner úr. Most Preda úrnak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Euh, euh, először is euh, mindenek felett szeretném megköszönni a megjegyzéseket, javaslatokat, és szeretnék néhányra válaszolni is, először is. Picula úr említette a közelmúltbeli határozatot a bányalukai kormányzat részéről, hogy a népírtással kapcsolatos jelentést semmisé tegyék, ez elfogadható ez a felvetés. A, van, aki a választási kampányra hivatkozik, de azért ennél sokkal többről van szó, ez egy hivatalos aktus. 14 év, 2004-ben született ez a jelentés, azóta népírtásnak minősül ez az esemény, az, hogy ezt most felülvizsgáljuk, elfogadhatatlan, és maga a felvetés is igen nyugtalanító. Aztán Papadakis kollégánk is tett említést egy problémáról, nevezetesen a EU-s vívmányok végrehajtására hivatkozott, Mindezek a kérdések már az előkészületek során felmerültek. Valóban ez része volt a jelentésnek. Önök is tudják, hogy itt olyan szabályokról van szó, amelyek miatt arra kényszerültem, hogy drasztikusan megkurtítsam a jelentésemet. Gondolom mindenkinek volt már ilyen tapasztalata. Megtartottam a legfontosabb pontokat, és aztán félretettem a többit, és majd módosítóként kell benyújtanom. Ez így működik, így tudunk csak működni, dolgozni, de hát tiszteletben kell tartani a szabályokat. Ami pedig a Baspeder kolléga által említetteket illeti. Egyetértünk általánosságban a sajtószabadsága kapcsolatosan megfogalmazott ügyekben, Sajnos minden balkáni, nyugat-balkáni országban ez a helyzet, hogy a sajtó nehéz helyzetben van, a sok erőszakos cselekmény miatt, az újságírókkal szemben érvényesül ez az erőszak, és így felmerül a függetlenség hiánya, hiszen gyakorlatilag a sajtót a politikusok fogjul ejtették, politikai eszközként használják, ez is súlyos probléma ami pedig a külső erők hatását illeti. Említést tettem erre a jelentésben, de aztán törölnöm kellett. Valóban az említett szereplők, Oroszország, Törökország, az öböl államok nagyon is jelen vannak Bosznia-Hercegovinában. És még tovább tudnám ezt árnyalni, mert a hozzáállásban is van különbség. Oroszország és Törökország el is ismeri, hogy befolyásolni kívánja a bosznia-hercegovinai politikát, például Putyin nem rejti véke alá, ambícióit a szerköztársasággal kapcsolatosan, különösen az a választásokra felkészülve. Erdogán konkrétan kampányolt Szarajevóban. Az oroszok, a törökök nyíltan elismerik, hogy nagyon is érdekes számukra ez az ország, és befolyásolni kívánják a politikájának alakulását. De nem így van a helyzet, az öböl államokkal jelen vannak, de nem ismerik el amikor ott jártam néhány hónappal ezelőtt, konkrétan feltettem a kérdést, és annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy jelen vannak az országban, komolyan, konkrétan tagadták érdekeltségüket. Ők azt mondták számukra egy olyan partnerország, mint az összes többi. Erre is érdekes lenne reagálni, ez fontos téma, meggyőződésem, hogy majd a frakciók jelentkeznek módosítókkal a e tekintetben. Szeretnék eh, minden frakcióval együttműködni, hogy eh, jó megfogalmazást találjunk. Ahogy már elhangzott, nem sokára, egy hónap eh, múlva választások lesznek, egy kicsit több, mint egy hónap, és kompromisszumokon kell dolgozni a választási folyamatban, vagy esetleg később is, de lehet, hogy később már túl késő lesz. Nagyon fontos, hogy ne csak a választások előtt, hanem a választások után is elhangozanak pozitív üzenetek. A Rados kolléga, illetve Zofko kolléga is beszéltek a képviseletről és a választási törvényről a harmadik kijelentés előtt jóval, a tavalyi jelentés előtt már elhangzott, hogy a választási törvény tekintetében nagyon fontos, hogy Bosznia-Hercegovina kövesse a többi európai állam és a tagállamok gyakorlatát egy választási reformmal. A Velencei Bizottság és ezt sürgette, és hogy legalább egy évvel ezelő, e, a választás előtt meghirdessék a választásokat. A pártpolitika szempontjából ez nagyon lényeges, mert hogyha a választások előtt egy évvel, vagy változtatják meg a választási törvényt, akkor mm, e, mentén dolgozhatnak a pártok. De hogyha csak néhány hónappal héttel a választások előtt módosítják a választási törvényt, ez egészen felboríthatja a választás lebonyolítását. Ez csak egy e, szerény javaslat. 2016 óta én ezt hangoztatom, elmondom minden bosznia-hercegovinai politikai szereplőnek, és én nem mondtam, hogy nagyon jó, hogyha a választási törvényről megállapodásra jutnak, és megváltoztatják, de minél hamarabb tegyék ezt meg. És úgy látom, hogy ezt nem sikerült végrehajtani, és így mi nem tudjuk elvégezni a munkát Bosznia-Hercegovina helyett, nem birodalom vagyunk, hanem egy közösség, amely szeretné a soraiban látni Bosznia-Hercegovinát is, hogyha teljesíti a játékszabályokat. Sajnálatosnak tartom, hogy a képviseletben is még különböző hiányosságok vannak, és minden jó szándék ellenére nem elégséges még az, ami történt, ami a federációt illeti. Svica kolléga is beszélt már erről, az előző jelentésben is említettünk erről, ez nem javított semmit a helyzeten. Nagyon nagy vonalú voltam, úgy mondjam, a jelentésben különböző politikai elveket említettem meg, például a federalizmus elvét, föderalizmus elmét, elvét, de ez egyáltalán nem adott irányt, úgy látom, a bosznia-hercegovinai politikai erőknek. Eh, lehet eh, javaslatokat tenni, és javasoltunk is bizonyos elveket, amelyeket érdemes volna érvényesíteni, de nem tűnik úgy, hogy eh, nagyon megihlette volna őket, ez sajnálatos, mert hát ennyit tudtunk tenni, és nagyon fontos ez a, ez a következő választás, és sajnálatos, hogy nem tudtunk többet tenni ennek érdekében. Köszönöm szépen, Krisztián. Mivel elég jól állunk időben, megengedtem, hogy egy kicsit többet beszéljen zárószóként. Krisztián, sok alkalom lesz még Bosznia-Hercegovina ügyének megvitatására. Sokat gondolkodunk erről az országról, és nagyon nagy kihívást jelent a sorsa. A határidő október 10-e, biztos sokan készítenek majd módosítókat. November 5-én foglalkozunk másodszor a jelentése, 20, november 24-én szavazunk. Jó utat mindenkinek Szarajevóba, aki megy, és most lépjünk a következő témára. A 7-es, 8-as témák közös vitája a tanácshoz, bizottsághoz és az eks az intézett ajánlások az EU és a Kirgiz köztársaság közötti átfogó megállapodásról, a Horvát köztársaság unióhoz történt csatlakozásának megfigyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv, az egyrésztről az európai közösségek és azok tagállamai, másrésztről a Kirgiz köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerség és együttműködési együttműködési megállapodáshoz ezek a témáink. And I would now like to give the... Először is szeretném megadni a szót az előadónknak, Dan Christian Predának. Köszönöm szépen, elnök úr! A második téma a Kirgisztánnal fenntartott kapcsolatokra vonatkozik. És ahogyan felolvasta a jelentés címét, ez nagyon helytálló volt. Én is megismételtem most ezt. Egyértelmező, hogy egyetértünk az aktualizálással. A másik napi rendi pont, amely a Kirgisztánnal való együttműködésünkre vonatkozik, ez is az aktualizáláshoz kapcsolódik, vagyis hogy el kell gondolkodnunk a kapcsolat jövőjéről. A jelentés tervezett eh, hozzájárul a folyamatban lévő megállapodásról szóló tárgyaláshoz, egy új megállapodásra vonatkozik ez, a tárgyalásokkal kapcsolatos kilátások vonatkozásában figyelembe kell venni a legfontosabb tényezőket. Nem arról van szó, hogy a megállapodást elfogadjuk egyszerűen, vagy elutasítjuk. A Kirgisztánnal tárgyalás alatt álló megállapodás szempontjából szeretnénk visz, világosá tenni, hogy egyértelműen támogatjuk az országgal való kapcsolat elmélyítését. Ebben az összefüggésben a jelentés tervezetben kiemeltem azt, hogy a cél mi, és hogy ambiciózusnak kell lenni, hozzájárulni ahhoz, hogy piacgazdaságá váljon ez az ország, és hogy szociális-gazdasági előnyök jönnek e tekintetben létre. Ez a jelentős hozzájárul a versenyelv érvényesüléséhez és a jogi kiszámíthatósághoz, és hogy átlátható intézmények jöjjenek létre az országban. Ezen túlmenően a jelentésnek a multilateralizmust és a nemzetközi együttműködést is meg kell erősítenie a klímaváltozással, a migrációval, a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatban negyedszer a megállapodás szíve lelke a demokratikus elv és az emberi jogok érvényesülése. A négy fő célkitűzés három aktusban fogalmazódik meg. Az első a politikai párbeszéddel kapcsolatos megállapodás az Európai Unió és Kirgisztán között, nemzetközi fórumokon, hozzájárulva a kirgiz gazdaság diverzifikálásához, illetve a megállapodás tárgyalásába a VTO-t is be kell vonni. A jövőbeli megállapodás hangsúlyozza az együttműködés fontosságát, az Együttműködési Bizottság és az emberi jogi párbeszéd jelentőségét. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az a parlamentek közötti együttműködés, az új megállapodás az említett célok megvalósítását kell, hogy kövesse. A legfontosabb témákat ki kell emelni a tárgyalások során, illetve a megállapodás végrehajtása során is. A harmadik tenger az Európai Unió és a Kirgisztán közötti kapcsolatokban, amelyről szintén szól ez a megállapodás, az, ez a demokrácia fejlődése, a, parlament, a jól működő többpárti parlamenti demokrácia létrehozása. Kirgisztán eh, a régióban eh, feltörekvő demokrácia, politikailag, diplomáciailag, eh, pénzügyileg és technikailag nagyon fontos ország számunkra. A 2016-os alkotmány módosítás úgy érezzük, hogy veszélybe sodorja ezt a folyamatot, ezért nagyon lényeges, az igazságügy reformja és az igazságügyi eljárások átláthatóságának javítása. Még egy nagyon fontos téma a megalapodás regionális alkalmazása Közép-Ázsiában. Ezért nagyon fontos kihasználni a tárgyalásokat, hogy ez elősegítse a konstruktív együttműködést, a gazdasági diplomáciai kapcsolatok javításában, bevonva Kazaksztánt és Üzbegisztánt is. Néhány nap múlva a külügyi bizottság ezekbe az országokba is ellátogat. Én is szeretnék majd módosítókra javaslatot tenni, amelyik majd konkretizálják és magyarázzák ezeket a pontokat. És még zározóként szeretnék az elnökségnek eh, gratulálni, hogy sikerült meghívniuk a kirgiz eh, nagykövetet is, önt is üdvözlöm, köszönöm szépen. Merci. Christian? Köszönöm szépen, Krisztián. Most pedig megadom a szót a delegáció vezetőjének Kirgizisztán kapcsán Trigina Kurezen asszony következik. Kedves kollégák! Kirgizisztán gyakorlatilag a régió kis demokratikus szigete, annak is tekinthetjük, ez egy olyan demokrácia, ami természetesen még mindig nagyon gyenge lábakon áll, és Kirgizisztán ezért nagyon komolyan várja a támogatásunkat gazdasági, kereskedelmi, oktatási területen is, a nem kormányzati szervek erősítése, a civil társadalom erősítése területén, a joga, jogállamiság támogatása területén. Ez az egyezmény megnyitja a kaput az Európai Unió és Kirgizisztán közötti együttműködés elé a jövőben, és nagyon örülök annak, hogy aláírásra kerül ez az egyezmény, és remélem, hogy a bizottság elfogadja a módosításokat, és nagy örömmel állom a az, együttműk, az a jövőben is a Kirgizisztán, illetve a régi egyéb országai és az Európai Parlament között. Köszönöm szépen Grigola Petezen asszonynak. Most pedig a lista felszólalóin a sor. Andi Kéni asszony, Alio Mari asszony és Alio Márt, nem tudom, hogy valaki kimaradt-e, úgy tűnik, hogy nem, akkor Alio Mári kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Krisztiának gratulálok, hiszen megszokott módon megint csak egy nagyon érdekes és pontos jelentés készült a tollából. Néhány évvel ezelőtt ellátogattam Kirgizisztánba, jó magam is, és ami feltűnt nekem elsősorban az az, hogy tulajdonképpen ugyanazt a sémát alkalmazzuk nagyon különböző országok kapcsán, és ez kicsit paradoxnak is tűnhet, ugyanis azt látjuk, hogy ez már megint ugyan a szóról szóra ugyanaz az, a modell egyezmény, amiről szó van, mint amely egyezményt már aláírtunk Marokkóval és más országokkal is. Kirgizán esetében is ezt látjuk. Tehát azt, lát, azt szeretném kihangsúlyozni, nagyon fontos, hogy árnyaljunk. Pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy hol tartanak ezek az országok, honnan indultak, hova tartanak, és konkrét célkitűzéseket, realisztikus célkitűzéseket kell említenünk az egyezmény szövegében. Ez az első dolog. A második megjegyzésemet. Hát ilyenfajta egyezményeknél nem lehet, és Krisztián is ö, említette ezt, nem lehet ezt izoláltan szemlélni, ezt a szöveget. Az Európai Uniónak ugyanis van egy globális víziója a tekintetben, hogy mi történjen ezzel a régióval összességében. Egy új nemzetközi politikát, egy új ösvényjel nem tudunk kreálni ezzel az izolázással. Nagyon fontos, hogy az, a régiót egységesen szemléljük, hiszen kulturálisan és adott esetben gazdaságilag is rendkívül fontos a régió összessége, vagyis hogyha országról országra járunk, akkor egyrészt elkövetjük azt a hibát, hogy a globális képet elveszítjük, illetve a víziónk is háttérbe szorul. A kérdés az az, hogy mi mit szeretnénk, mi mit kívánunk ezzel a régióval egyértelmű az, hogyha mi politikai, nemzetközi szerepet szeretnénk felvállalni, akkor fel kell tennünk azt a kérdést magunk számára is, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan fejlődjön ez az egész régió. Nagyon különböző politikai feleményekről van szó egyértelmű az egyes országokban, de ez mégiscsak egy olyan régió, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül, mint régiót, Tudom, hogy a jelentésnek megvannak a keretei, nem lehet minden részletre kitérni, de talán a prezentációban, a bemutatásban igenis ki kell hangsúlyoznunk az, hogy az Európai Uniónak politikai és gazdasági és stratégiai ambíciója van az egész régió kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Michel Javier következik. Ciertamente la comparación de... Köszönöm szépen a szót, ez az össze összehasonlítás az a Türkmenisztán és Özbegisztánnal egy kicsit túlzásokkal sokkal jobb a helyzet Kirgisztánban, mint a többi országban, de a helyzet hát egyéb, egyáltalán nem rózsás. És úgy tűnik, hogy egyfajta szuper struktúra jön létre ezekben az országokban. Hogyha nem értjük meg, hogy mennyire törékeny a helyzet Kirgizisztánban, nem csak regionális kontextusban, a korábbi Bánya Fergánai események kihatása vannak Tajikisztánra is, Kirgizisztánra is és Afganisztánra is. Anélkül nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a kábítószer csempészet helyzete nyugat felé irányulólag. Ezeket nagyon nehéz átlátni és megérteni ezeket a folyamatokat. Kirgizisztán helyzete nagyon törékeny, a biszkek északi régiója és a dél régió közötti ellentétben vergődik. Nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük, hogy ez mit jelent a fejlettebb északi és a, feke, és a mezőgazdasági dél közötti feszültség, hogy tudjuk, hogy mely politikai erők jelentkeznek bázissal északon vagy délen az állam és a társadalom között is nagy a különbség. Miért? Mert a társadalom sokkal megbízhatóbb, mint a politikusok, azok a törzsi vezetők, akik a tanácsokat hozzák létre, amelyek a polgári és a büntetőjogi kérdéseket megoldják. Az állami intézményekben nem bíznak az emberek, mert minden fejlődő ország közös nevezője, korrupció uralkodik az államban. Az igazságügy az igazi politikai és gazdasági hatalmasságok csapdájában vergődik a republikánus pártot egy szuper oligarcha vezeti. A politika gyakorlatilag a, az üzleti tárgyalás, az üzleti viszonyoknak része, ezért a szuperstrukturális megállapodások retorikáján túl kell látni, megértve, hogy mi van az a kulisszák mögött az ország és az emberek sorsát kell elsősorban szem előtt tartani. Köszönöm. Köszönöm, Javier. Most pedig Andik ide következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is örömmel látom ezen tárgyalási folyamat elindítását, a modernizált bilaterális egyezményt megteremtendő, amely az 1999-es elavult szöveget hivatott felvált. Nagyon fontos, hogy lezárjuk ezt a folyamatot, átfogó és kiegyensúlyozott legyen ez a második generációs egyezmény. Egyúttal szeretném visszhangozni kollégám szavait, Eljött Meli asszonyra gondolok. Nagyon fontos, hogy beazonosítsuk világosan, hogy mik az ambícióink, mik a rövid és hosszú távú terveink a régióval, az együttműködés kapcsán globálisan és Kirgizisztánnal konkrétan ezen az alapon lehetne a strukturális célokat beazonosítani. Különösen fontos a globális kontextus, hiszen ez az ország Oroszországgal és Kínával is folyamatosan együttműködik, stratégiai partnernek tekintve őket. Június 6-án Kína és Kirgizisztán egy, egy átfogó stratégiai partner együttműködés kötött. Hogyha Európai Unióként nem szeretnénk elveszteni a befolyásunkat, akkor ennek nagyon komoly gazdasági és politikai konzekvenciái lesznek ennek az egyezménynek, hiszen Kína sokkal jobban képbe kerül, ezért fontos, hogy a kereskedelmi és a gazdasági viszonyokat erősítsük ebben az egyezményben, illetve a jogi és a jogalkotói átláthatóságot és biztonságot is erősítenünk kell, illetve a jó kormányzás is fontos, hogy kihangsúlyozásra kerül, illetve hogyha a közép-ázsiai régióban továbbra is szeretnénk megőrizni a partneri és vezetői szerepünket, és Kirgizisztánra konkrétan gondolok, akkor nagyon erősen kell fogalmaznunk a demokrácia és az emberi jogok védelme kapcsán, a korrupció elleni harc kapcsán, illetve az igazságos kereskedelmi viszonyok megteremtését is ki kell hangsúlyoznunk, fontos a nélkülözhetetlen biztonsági intézkedések megvalósítása, közbiztonsági intézkedések megvalósítása is köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! van-e még bárki a képviselők közül, aki kíván szót kérni? Úgy látom, hogy nincs ilyen. Akkor szeretném megadni a szót, és remélem, hogy helyesen ejtem ki a nevét Petra Kasparovának, a külkapcsolati szolgálat részéről Kirgizisztán felelőseként. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy létre, létrejött ez a vita, és meghívtak erre. Néhány szót szeretnék még hozzátenni a tekintetben, hogy főtitkárként mit gondolok ennek az egyezménynek a tárgyalási folyamatáról. December 19-én indítottuk el ezt a tárgyalási folyamatot tavaly. Az általános kontextus megbelegítendőt szeretném elmondani, hogy a Kirgizisztánnal való kapcsolatrendszerünk nagyon komoly fejlődésen ment keresztül a tavalyi év során. Fontos, hogy megszülessen tehát ez az új egyezmény, amely modernizálja és felváltja a 90-es évekből származó elavult szöveget. Ez azért is rendkívül fontos, mivel Kirgizisztán az utóbbi években nagyon komolyan fejlődött, a legnagyobb mértékben fejlődő országról van szó a, rég, a régióban, a térségben, az alapjogok, a demokrácia aspektusából is, és nagyon örülünk ennek a híreknek. A gazdasági viszonyokat is természetesen erősítettük, és a politikai párbeszéd segítségével komolyan támogatjuk a demokratikus reformfolyamatokat, illetve a vidékfejlesztés, az oktatás, képzés számos kulcsfontosságú területet is támogatunk. Ez az egyezmény lehetővé teszi a számunkra, hogy számos területet tovább fejleszünk, mélyítsünk, a klímaváltozás elleni harc új terület lesz. Eddig a 90-es évben ugye erről nem beszéltünk, illetve olyan területeket is belevonunk ebbe a listába, amelyeken ugyan együttműködtünk, de nem volt meg a jogalapunk, mint például a jogállamiság erősítése. Ez egy nagyon fontos terület. Az új generációs egyezménynek valóban tükröznie kell azt is, amit itt többen kihangsúlyoztak, a régió fejlesztése nagyon fontos, egy új stratégián dolgozunk jelen pillanatban Közép-Ázsia kapcsán, amely stratégia a helyi és a globális és a regionális fejleményeket is figyelembe veszi, illetve az afganisztáni térség is rendkívül fontos ebben a kontextusban. Vagyis Kirgizisztánt nem izoláltan tekintjük, hanem nagyon alaposan megvizsgáljuk az egész régió helyzetét ennek kapcsán, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy a konvergenciákat hogyan erősíthetjük a nemzetközi sztenderdek területén, különösen az orosz és a kínai törekvéseket kell e tekintetben figyelembe venni, ez is elhangzott már eddig. Az új stratégia és az új egyezmény kapcsán nagyon fontos kérdés volt az is, és a további is az lesz, Pontos kérdés lesz, hogy hogyan hajtjuk végre ezeket a passzusokat az egész régióban. Eddig négy tárgyalási körre került sor. A következő tárgyalási körünk októberben lesz, illetve ez a terv, és szeretném elmondani, hogy nagyon komoly elköteleződést tapasztalunk, és nagyon komoly politikai akaratot is a kirgiz partnereink részéről nagyon komolyan elköteleződtek a gyors előrehaladás mellett a tárgyalási partnereink, és az ambiciózus egyezmény mindannyiunk célja, ez az egyezmény a következő húsz évet legalább meg fogja határozni a kapcsolatainkban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Péder, szeretne ezt hozzáfűzni valamit összefoglalólag? Nem? Akkor köszönöm minden kollégának a felszólalásokat. Ami az ütemtervet illeti, a módosítók határideje két nap múlva lesz, nem, mondja az elnök, új határidőnk van, mégpedig szeptember 5-e. Szeptember 5-e az új határidő, és a szavazás október 9-én lesz, vagy november 21-22-én, és remélhetőleg ez még karácsony előtt eljut a plenárishoz. Ennyi a munkánk délelőtt. Fél háromkor találkozunk Koszúr elnökletével az új líbiai delegációs vezetővel, Bulgária úrral konzultálunk.